kedves tolmácsok, tudomásul vettük az üzenetet, és 12.30-kor be fogjuk fejezni az ülésünket. Megkezdjük most a munkát. Mielőtt megnyitnám az ülést, szeretném üdvözölni Kramer úr vendégeit, meghívottjait, egy látogatói csoportot, a közlekedési minisztériumból érkeztek, Németországból, Baden-Württemberg tartományból. Üdvözlöm Önöket a közlekedési szakbizottságban, üdvözlöm azt, hogy részt vesznek a ma délelőtti ülésünkön. Akkor megkezdjük az ülésünket. Napirend elfogadása. az Liberacki úr jelentése az utasok jogai és kötelezettségei 21-ére volt tervezve ez, akkor a napi rendet elfogadjuk. Ma semmilyen elnöki közlemény nincsen, úgyhogy megkezdjük az első érdemi pont megbeszélését a vasúti utasok jogai és kötelezettségei. Liberacki úr, öné a szó, és ezt követően megadom az árnyék előadóknak a szót, majd a bizottságot kérem meg, hogy szóljon hozzá a témához. Úgyhogy meg is kezdjük a téma tárgyalását. Liberacki úr, öné a szó. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Egy igen nehéz dossziéról van szó. Több mint 630 különféle módosító érkezett be a szöveghez. Az árnyék jelentés tevőkkel több találkozónk is volt, egyetlen egy találkozó kivételével az összesre sor is került. Húsz különféle konzultációt bonyolítottunk le az érdekelt felekkel. Tartottunk különböző eszmecseréket, tárgyalásokat, kétoldalú és többoldalú tárgyalásokat. meghívtuk a, emellett a fogyatékossággal élők képviselőit is. Azt hiszem tehát összességében elmondhatjuk, hogy az eljárást a szabályoknak megfelelően hajtottuk végre. Az árnyék jelentéstevők közül ketten állandóan jelen voltak, minden egyes alkalommal. Krámer úr és a néppárti árnyék jelentéstevő is részt vettek az összes találkozón. Szeretném nekik megköszönni a munkát. És mivel Krámer úr itt van, azonnal el is mondanám, hogy köszöntöm a vendégeit, és a vendégeinek mondom, hogy Krámer úr igazi harcosa az európai közlekedés ügynek. Most rátérnénk a kompromisszumos módosítókra. A kompromisszumok radikális változást is magukkal hoznak, az értesítési idő azon személyek esetében, akik eh, fogyatékossággal élnek, illetve mozgáskorlátozottak, az ő esetek, esetükben 40-ről 3 órára csökkent az értesítési idő a közepes méretű pályaudvarok esetében. Korábban 48 óra volt ez az idő, az értesítési idő, nagyon nehéz ennyire előre tervezni. Gyakorlatilag ez a hosszú idő, határidő azt jelentette volna, hogy továbbra is, továbbra sem tudnak a mozgásukban korlátozott személyek akadálymentesen közlekedni. Az általunk javasolt három óra hossza viszont megoldja ezt a problémát, és ezáltal azt hiszem meg is tudunk felelni az IMCO szakbizottság által javasoltaknak is, hiszen mindez pénzügyileg is kedvezőbb a pályaudvarokra nézve. Emellett az új kompromisszumos tervezet a visszaéléseket is ellehetetleníti, viszont 40%-os kompenzációt ír elő a szövege bizonyos késések esetében, és 75%-os visszatérítést, hogyha 120 perces vagy annál hosszabb, vagy annál nagyobb késésre kerül sor. A néppárt jelentéstevője azt követeli, hogy 120 perc, illetve annál hosszabb késés, vagy nagyobb késés esetén 100%-os legyen a visszatérítés. Továbbá, hogyha lekési a csatlakozását az utas, akkor biztosítani kell számára, hogy a következő alkalmas járatra felszállhasson, függetlenül attól, hogy milyen szolgáltató üzemelteti a járművet. Egy további kérdés a kerékpárok szállítása. Multimodális közlekedésben gondolkodunk, ezért erre megoldást kell kínálnunk, és ez politikai szempontból is nagyon fontos jelzés volna, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Az ötödik fontos kérdés a jogorvoslat standard modellje az utasok számára azért, hogy megkaphassák a költségtérítésüket. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy standardizált eljárás legyen érvényben, a nyelvi korlátoktól teljesen függetlenül. Továbbá szeretném még hangsúlyozni, hogy voltak nagyon nagy kihívások. Egységes, erős parlamenti álláspontot szeretnénk kialakítani. Másodszorban szeretnénk kiegyensúlyozott álláspontot kialakítani, ami azt jelenti, hogy a vasút, ti szereplők és az utasok érdekeit egyaránt képviselni szeretnénk. Biztosítani kell azt, hogy maga a vasút is, a vasúti szereplők a minőségi, magas minőségű, jó minőségű szolgáltatás nyújtására képesek legyenek. Ugyanis egyre több az utas, és egyelőre nem tud mindenki élni a vasút adta lehetőségekkel. Vannak ugyan, ugyan még nézeteltérések, az árnyék jelentés tevői találkozók alkalmával két lehetőséget mérlegeltünk ezért. Vagy elhalasztjuk a szavazást a témáról, vagy pedig a hatástanulmány elkészítését választjuk. Ez a két lehetőség van, ez, ezeket mérlegeljük még egyelőre. Volt egy meglepetés is számomra, ugyanis a néppárt egy külön véleményt fogalmazott meg. Felvetődik a szolgáltatók felelőssége, illetve a szolgáltatást értékesítők felelőssége. Ez utóbbiak, tehát azok, akik értékesítik a jegyeket úgy gondolom, hogy meg kell osztani a felelősséget a szolgáltatók és a szolgáltatást értékesítők között. A néppárt azt szerette volna, hogy ez utóbbiak ne viseljenek felelősséget. Függetlenül attól, hogy szabálytalanul E, értékesítették a jegyeket, illetőleg, hogy a csatlakozás reálisan e, létrejöhet-e, avagy sem. Úgy gondolom, hogy nekünk transzakbizottságként nagyon komolyan kell vennünk ezt a feladatot. Ennyit szerettem volna röviden elmondani összefoglalásképpen. És mondom még egyszer, felmerült a lehetősége annak, hogy esetleg később szavazzunk erről a témáról, így több időt szánhatnánk arra, hogy a nézeteltéréseket tisztázzuk. Mint ahogyan elmondtam, főként két területen mutatkoznak ezek a nézeteltérések. Nagyon fontosnak tartom, hogy a több milliárd európai vagy több, több millió európai utas számára megoldást találjon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merci beaucoup, monsieur Köszönöm szépen, Liberalszki úr. Most megnyitom a vitát. Van de Kampur, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Meghallgattuk Liberácki úr véleményét. Őt egy kicsit zavarja a néppárti állásfoglalás. Az árnyék előadói ülésen is, például tegnap is ez kiderült. Tegnap találkoztak utoljára az árnyék előadók. Az volt a benyomásom, hogy a kompromisszumos módosító indítványok tekintetében egyetértés van a árnyék előadók és az előadók között. Holnapra volt tervezve a szavazás, de úgy tűnik, hogy ezt most elhalasztjuk, vagy elhalasztják. Hát ez meglepetés számomra. Számunkra jobb lenne, hogyha szavaznánk. 20 kompromisszumos módosító indítványt állítottak össze, vagy állítottunk össze. Muzelier szerint nem a legutolsó árnyékelődői ülésen elhangzottaknak felel, felelez meg. Liberácki úr módosításai lesz magyarázata alapján, ugye azt hangzott el, hogy még időt kéne szállni erre a dossziéra, azért, hogy le lehessen zárni minden kérdést. A legfontosabb, hogy a regionális vasúti szolgáltatások esetén is biztosítjuk a vasúti utasok védelmét. A kompenzáció tekintetében mi a 60 percet határoztuk meg az első határnak, illetve a következő pedig a 120 perces határ. 120 percnél teljes költségtérítést igénylünk a teljes utazási költségre vonatkozóan. Ez igazából egy kiindulási pont. Liberacki úrral egyetértettünk abban, hogy kell egy viszmajor záradék is. Az utolsó téma, amit említett Liberacki úr, a felelősség kérdése volt, vagyis a tekintetben, hogy akik jegyet vásárolnak, azoknak több tájékoztatást kell biztosítani. Aztán van egy hopon-hopoff hop-off rendszer. Ez nagyon fontos, amikor elveszíti vagy lekési valaki a csatlakozást. Nagyon fontos, hogy a korlátozott mozgásképességű személyek egyetemen tudják és megértsék, hogy hol és hogyan tudnak feljutni a vasúti kocsira. Ezt az információt meg kell, hogy kapják időben. Napi tízezres utasszámnál három óra kell, hogy legyen, 12 órás előzetes tájékoztatással. Liberacki úr és az árnyék előadók jó kompromisszumos megállapodást tudtak kötni ebben a témában, de azért szeretném még egyszer elmondani, hogy ebben a kompromisszumban hangsúlyoznunk kell a saját követeléseinket, ezt a trilógus során is majd hangsúlyoznunk kell, a tanácsal szemben is. hiszen tudjuk, hogy eh, Muzelió számára fontos lenne, hogy július 9-én vagy 10-én szavazzunk. A felszólalási időt próbáljuk egy kicsit korlátozni, mert eh, szalad az idő. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, nagyon sok munkát végzett az előadó, az árnyék előadók, sokat dolgoztunk a módosító indítványokon. Figyelembe kell vennünk az utasok elvárásait, és természetesen a szolgáltatók igényeinek is meg kell próbálnunk megfelelni. Nem szabad túlságos változásokat bevezetni, és a rendelkezések nem lehetnek túl nehézkesek. Többféle témá megtárgyalására lenne még időre szükség, mert a tanács nem olyan ritmusban haladt a tárgyalásokkal, mint ahogy az terve volt véve. Figyelembe kell vennünk, hogy megfelelő megoldást kell találnunk, biztosítanunk kell a jogok stabilitását és a befektetési terveknek a fluiditását. Jelenleg a befektetők 2024-ig dolgoztak ki üzleti tervet. Ez azt jelenti, hogy itt menet közben nem szabad megváltoztatni a játékszabályokat. Ez az ECR véleménye. Ami pedig a költségtérítést illeti, az egyes országokban eltérnek az ilyen jellegű intézkedések, itt egy kiegyensúlyozott megoldást kell találni. Ami az előzetes értesítést illeti, ezt a témát még jobban ki kellene dolgozni, még végig kéne beszélni. A vasúti szektort ugyanúgy kell kezelni, mint a többi ágazatot, nem érvényesülhetnek itt kivételek. A vízmajor záradékot meg kell tartani véleményünk szerint, és reméljük, hogy a következő találkozón megoldást találunk majd a jegyek kérdésében a szolgáltató felelősségére is. Természetesen mindez befolyásolja az állampolgárok napi életét. Jó megoldásokat kell, hogy találjunk. Remélem, hogy jó munkát tudunk majd végezni a e tekintetben is. Köszönöm szépen, Rodó, René a szó. Köszönöm szépen. Akkor használhatom anyanyelvemet? Jó. Dán vagyok. Ugyanis. Nos. engedtessék meg, hogy mondjak néhány kritikus szót is. És pont azok, akiknek szánom itt maradnának a teremben. Na. Ugyanakkor nekem is el kell mennem nem sokára a Júri Bizottságba, a copyrightról lesz szó. Szóval próbáljuk ezt gyorsan tető alá hozni. Nos. Próbálom úgy látni a helyzetet, ahogy az előadó azt megfogalmazza. Szerinte el kell halasztani az üzenetet, mert van esélye politikai konszenzusra. Nekem az a benyomásom, hogy a tárgyalások során eléggé világos vonalakat húzott mindenki, mi is, a zöldek, a liberálisok is, az ECR, és én eléggé nagy különbséget látok a vélemények között. Nem értem, hogy miért kéne elhalasztani a szavazást, Itt tulajdonképpen csak arról van szó, hogy az előadó nem akar megfelelni a nagy többségnek, nem hajlandó a kompromisszumokat megkötni. Ha viszont ez így van, akkor szavazzunk. Az utasjogok szabályokat nem szabad úgy meghatározni, hogy több kivételt engedünk meg, mint ahány esetre a szabályok érvényesek. Szét van juggatva ez a javaslat kivételekkel, és ez így nem fogja erősíteni az utasjogokat. Például az, hogy a késések esetén ne legyen feltétlenül mindig vagy csak nagyon sok feltételtől függően kompenzáció, ez olyan, mintha nem mondanánk semmit. Tehát sok bonyolult szabályt kényszerítünk a vállalkozásokra, amelyeknek aztán végül semmilyen hatása nincs. Az állami vállalkozásoknál láthatóan erős a lobby tevékenység, hogy a saját képükre formáltassák velünk ezt a jogszabályt. Ne adjuk fel az ambícióinkat, menjünk szembe a tanácssal, és érjünk el annyit, amennyit csak bírunk, ne adjuk föl hamarabb ö, a harcot, mint ahogy elkezdődött volna. Nem az Európa Parlament feladata az, hogy itt ezeket a kérdéseket részletekbe menően szabályozza. Az utasjogokat akarjuk erősíteni. Köszönöm elnök asszony a szót, köszönöm az előadónak a munkát, és ö, egyfajta virágcsokor az most nekünk külön öröm, hogy tíz Baden-Württembergi vendégünk is van, akik hallgatják ezt a vitát. Mi is megszavaztuk azt, hogy halasszuk el a szavazást, Azért ugyanis, mert úgy látjuk, hogy vannak kompromisszumok, meg javíthatók ezek, és túl későn jöttek a jó ötletek a frakcióktól, ez minden frakcióra érvényes, tehát nem érzem azt, hogy miért kéne minket vádolni azzal, hogy most kitoljuk a szavazást. Azért kell kitolni, elhalasztani, mert nagyon sok javaslat jött az utolsó pillanatban, amelyeket nem lehetett kompromisszumá kovácsolni. Ezt el kell halasztani júliusra. Számomra a legfontosabb kérdések közé tartozik a force majeure. A force majeure nehezen definiálható, mindig vitás kérdés lesz jó, hogy ezt most töröltük, és kompromisszumot találtunk helyette. Nem akarunk bizonytalanságot, mi sem, szó sincs erről, nekünk is az utasjogok az elsődlegesek, de úgy, hogy minden közlekedési ágazatban megvalósíthatók legyenek. Számomra nagyon fontos kérdés a kerékpár vasúti szállításának a kérdése, Tíz évvel ezelőtt már úgy döntöttünk mi magunk, hogy a, a gyors vonatok, a magas sebességű vonatok is tartalmazzanak kerékpár tározót. Ö, ö, sajnos azonban ez nem valósult meg, és ugyan a, a kerékpáros turizmus virágkorát éli, most már 70 ezer kilométernyi kerékpárút van Európában, de a vonatokkal való odajutás a kerékpárutakig továbbra is nehézkes. Legalább az új szerelvények esetében tegyük kötelező, hogy legalább 8 kerékpárt tudjon magával vinni az ilyen típusú szerelvény is, És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ugyanezen a vonaton lehet, hogy el kell helyezni majd babakocsikat és tolókocsikat is. Tehát, és mondom, ezt a magasebességű vonatokra is szeretnénk elérni. Nyilván ezt előre le kell foglalni online a kerékpár helyét, de legyen lehetséges. Tehát A Flix busz szolgáltatás 15 ezerről 100 ezeres autóparkra nőtte ki magát néhány maradt, miért ne lehetne ugyanígy ezen a területen is végre dinamikusan előre lépni? Egyetértünk abban, hogy nem szabad túl aprózni a szabályozást, ez nem hat az utasjogok erősítés irányába, és csökkenteni kell a kényszerátszállások számát. Az ÖBB és a Deutsche Bahn például megállapodtak abban, hogy bizonyos fő útszakaszok vonatkozásában jelentősen lecsökkentik az átszállások számát. Ez már tíz éve tart ez a kezdeményezés, és sok minden meg is valósul belőle, és most ezt egyesek visszavennék, amit nem értek. Az ágazati megoldások veszélyesek, mert akkor egyes utazási vállalkozások kirekesztődnek. Minden, valamennyi vasút szolgáltatóra, államira, magára egyaránt érvényes szabályozást szeretnénk, és határokon átnyúlót. Tehát nem szabad eh, belemenni abba, hogy tagállami vagy ágazati szabályok jöjjenek létre. A bizottság halad a tervezettel, de vannak még benne hiányosságok, amelyeket a következő előadói találkozón meg kell beszélnünk. Mi olyan vasúti jegyet szeretnénk, amely valamennyi, akár más típusú járművekről átszállást is tartalmazza. Németországban Ja, haben wir sie nicht, deshalb haben wir da die ganzen Probleme. Jó tapasztalataink vannak az egyablakos ügyintézéssel. Jó lenne ezt Európára is kiterjeszteni. A fogyatékkal élők esetében, ha azt mondjuk, hogy csak a tízezernél nagyobb forgalmat bonyolító pályaudvarokon legyen ilyen lehetőség, ez akkor azt is kimondja, hogy 3%-át az állomásoknak szereljük csak föl rámpával, ez így nem jó. Kompromisszumokra hajlandók vagyunk, de itt többet kell elérni, és ahhoz, hogy júliusban ezekről szavazni lehessen, még további egyeztetésekre lesz szükség. Köszönöm. Köszönjük. Kramer úr, egy kicsit késésben vagyunk. Andersen kollégának adok másfél percben szólt. Thank you. <clears throat> Well, um, as you know... Ahogy önök is tudják, a szocialisták, demokraták sok módosítót nyújtottak be, és aki az előbb azt mondta, hogy miért megyünk el, és azóta elment, most azzal nem értek egyet. Bőven van még megvitatni való. Támogatom az előadót, különösen a szolgáltatók felelősségére vonatkozó kapcsolatban elmondottak vonatkozásában. A bizottsági javaslat ö, arra irányul, hogyha több szolgáltatótól vásárol az utas ö, egy utazáshoz jegyeket, akkor azonos védelmet kapjon. Igen, ez jó, de a kompromisszumokat úgy kell megerősíteni, hogy a gyakorlatban is ez működtethető legyen. E, jelenleg a javasolt szabályozásban van egy nagy rés, mert e, az árszabás és ez a fajta garancia feltételei egymást egyelőre kizárják. A bizottsági szándék tehát jó, csak másképp kell megfogalmazni. Ami a szavazást illeti, ha a kollégák elfogadják, akkor én is úgy érzem, hogy egyelőre túl Kevésé voltunk ambiciózusak, nagyon sok bírósági határozat vonatkozik eh, már a közlekedési ágazatra, ezeket bele kell foglalni egy új szabályozásba, és jobban meg kell felelni a nemzetközi szabályozásnak, úgyhogy hallgassunk az előadóra. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je m'étais inscrite pour vous dire. Köszönöm, Anderson asszony. A következőt szeretném elmondani. Véleményem szerint a jelentésben szerepel egy megállapítás. Európában hatalmas a késedelem olyan kerékpárosok esetén, akik vasúton kívánják szállítani a kerékpárjukat, és adatok is rendelkezésünkre állnak. A 26% a Hollandiában, 19% Dániában, 10% Németországban a kerékpáros eszköz használata. Hogyan tudják megmagyarázni a tisztelt képviselők, hogy ilyen sok felhasználó, potenciális utas nem használhatja a vasutat, ott kell hagyniuk a vasútállomáson a kerékpárt. Módosító indítványt készítettem elő, azért, hogy a vasút számára kötelező legyen fölvennie a kerékpárt. Igen, kötelező legyen fölvenniük a kerékpárt minden vasúti járat esetén, nagysebességű vasútnál, határon átnyúló utazásnál, közszolgáltatás biztosító vasúti társaság esetén azzal a lehetőséggel, hogy lehessen foglalni kerékpárjegyet is, ugyanúgy, mint a normál utasjegy esetén Ez nem egy különleges kérés, főleg, hogyha azt látjuk, hogy hogyan alakul a mobilitás. Egyre inkább használják a kerékpárt, vagy az elektromos kerékpárt, úgyhogy ez egy kívánatos változás azért, hogy javuljon a levegő minősége, és védjük a klímát. Ezért szeretném hangsúlyozatán kérni önöktől, és úgy gondolom, hogy az európai polgárok többsége támogatja ezt a megoldást legyen kompatibilis a vasúti közlekedés a kerékpáros közlekedéssel. Ez jó a jövő generációk számára, akik néhány év múlva köszöntet fognak nekünk mondani, de a planéta számára is előnyös. Ezért szeretném elmondani, hogy ezt az üzenetet jó lenne befogadni a jelentésbe. Megadom a szót a következő főszólalnak, Grasso Terasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is nagyon pozitívnak tartom, hogy a force majeure részt kiveszik a szövegből, mert az elfogadhatatlan, hogy az utasoké legyen a felelősség ítéletidő esetén, és Michael Kramertől is hallhattuk, hogy nem volt egyértelmű, hogy hogyan definiáljuk ezt a fogalmat, úgyhogy ezt nagyon pozitívnak tartom, hogy kikerült a szövegből ez a fogalom. A második dolog a kártérítés, Ezeket most már a regionális, ezek, ez a regionális vezet, vezetést és kormányzást is érint, illetve a regionális közlekedést. Ennek nincs egységes definíciója, tagállamonként változó, hogy mit értünk regionális közlekedés alatt. Jó lenne egységes definíciót meghatározni, mert akkor könnyebb lenne a kompromisszumokat kidolgozni. És lenne egy kérdésem is a jelentéstevőhöz, miért van az, hogy ez, ezek a nemzeti kivételi rendelkezések a regionális vasút esetében 12 hónappal az új szabályozás hatályba lépése után lejár. Emellett az utasok jogait a kompromisszumos javaslatban erősíti a javaslat mindazon utasok esetében, akik fogyatékossággal élnek, illetve mozgáskorlátozottak. És aztán végezetül az online jegyértékesítők felelősségre vonását is jónak tartom, mert az értékesítőknek szavatolniuk kell a jegyek minőségét és hiszen megengedhetetlen, hogy nyereségre tegyenek szert, miközben semmilyen kockázatot nem viselnek. A legfontosabbnak összességében azt tartom, hogy az utasok jogait megerősítjük. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy egy realisztikus, végrehajtható, megvalósítható megközelítést kövessünk. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, és támogatom a kompromisszumos módosítóit. Köszönöm szépen, Graswater asszony. Ön szeretné szót kérni? Tessék. Röviden. Köszönöm szépen, csak egészen röviden szólnék hozzá. Válaszolnék vagy reagálnék arra, amit Krámer úr mondott. Úgy tűnik, mint, hogy arra utalt, hogy voltak olyanok a tárgyalások során, akik a kompromisszumot nem akarják. Nem akarják, hogy létrejöjjön a kompromisszum. Ezt visszautasítom, a leghatározottabban visszautasítom. A liberálisok ugye azt mondják, hogy Biztonsági intézkedésekről van szó különböző közlekedési módozatok esetén. De ennek semmi köze ahhoz, hogy nem akarunk kompromisszumokat. Ebben a konkrét pontban nem tudjuk támogatni a kompromisszumot. Csak erről van szó, és ezt el is mondtam, amikor ismertettem az álláspontunkat a szöveggel kapcsolatosan. Köszönöm, Rad úr. Kevesebb, mint egy percet adok, Kramer úr, mert nem fogok belemenni ebbe a pingpongba önök között, majd egy kávé mellett meg tudják ezt beszélni. Kramer úr, önél szó. Nein, ich ja gar nicht gesagt. Nem, hát nem azt mondtam, hogy önök nem akarnak kompromisszumot kötni. Én azt mondtam, hogy a tárgyalások alkalmával a kerékpár ügyében kompromisszumot alakítottunk ki, amelyet mindenki támogatott, és aztán két óra múlva két frakciótól jött egy e-mail, hogy nem, nem, még ezt és ezt bele kell venni a szövegbe. Én szeretnék visszatérni ahhoz a kompromisszumhoz, amelyet megállapodtunk. Ezt tudom, hogy többi mások is eljátszották ugyanezt más kérdések ügyében, de azért gyakoroljunk némi önkritikát. Hát találtunk már egy kompromisszumot, hogy az elfogadható mindenki számára, és mindenki elfogadja, akkor rendben is van. Monsieur... Köszönöm, Kramer úr. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha innának egy kávét. És akkor biztos megtalálják a jó kompromisszumos megoldást. Szerintem kb. ugyanazt mondják, csak időeltolódással. Günther úr, hol van? Á, elnézést. Günther asszony, elnézést kérek. Köszönöm szépen, elnök asszony, öné a szó. Elizabeth Kocónak hívnak. Köszönöm szépen, nagyon élénk volt ez a vita, a javaslatunkról szóló vita. Úgy gondolom, hogy ez is mutatja, hogy különösen az átszálló jegyek kérdése, a kerékpárok szállítása nagyon releváns kérdések. Élénk vita folyik erről a tanácsban is. Abban mindannyian egyetértünk, hogy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Ez egy átfogalmazás, átdolgozás, megállapodás született a három vezető szolgálat részéről is, hogy az átdolgozás során ki melyik részt vizsgálja. Az mi elképzelésünk az volt, hogy egyszerűsített eljárást kell követni, azért is, hogy gyorsan megtaláljuk a megoldást az átdolgozás során. Mivel kevés idő áll rendelkezésemre, az jegyek témájával szeretném elmondani, hogy itt is a kiegyensúlyozott megközelítés fontos, de fontosabb felelősség kérdése is. Többféle módon meg lehet ezt oldani. Amikor a különböző opciókról tárgyalnak, a bizonyára ö, megértették önök is, hogy a felelősség kérdésével mindenképpen foglalkozni kell, mert egyébként nehéz lesz a gyakorlatba átültetni a szabályokat. Már is letelt az időm, úgy látom, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, szívesen állok a rendelkezésükre a további viták során. Hogyha bármilyen támogatásra, plusz magyarázatra van szükségük a mi javaslatunkkal kapcsolatban, akkor kérem, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottságnak előadó liberációr Liberacki 1 perc 30 másodperce van, hogy lezárja a témát. Öné a szó, liberációr. Köszönöm, elnök asszony. És szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki hozzászólt a témához. Röviden, kedves fantekamp úr, a kompromisszumos eh, megoldást, eh, a kompromisszumos módosításokat mindenki elfogadta. Itt van egy jogi kérdés is. Elfogadtuk ezeket a kompromisszumos megoldásokat, aztán a 75% esetén igazából volt egy egyeztetés a néppárttal, kivettük a viszmajor kérdését azért, hogy eh, ne okozunk komplikációt. Aztán a 75% esetében abban nem tudunk egyetérteni, hogy ezzel a szabályjal megosztottságot okozzunk a vasúti rendszerben. Azt akarjuk elérni, hogy egész Európában jól működjön a vasúti szolgáltatás. A vasútnak az áruszállítást és az utaszállítást kell kiszolgálnia. Ez a mi célunk. és nem indulhatunk ki abból, hogy a vasút az állami, és tökre kell, hogy tegyük a vasutat. Hogyha másképp nem üzemképes a vasút, akkor lehet az állam tulajdonában is. Sokféle szabályt ki lehet alakítani, de a legfontosabb az, hogy egyetértés legyen. nagyon fontos a közvetlen fellépés lehetőség. Van néhány téma még, ami függőben van, például a kivételek alkalmazása. Ezzel kapcsolatban is kompromisszumos módosító indítványt állítottunk össze, vagyis hogy a közéadástól számítva később lépne hatályba a szabályzat. Nem 2022 vagy 2024-ről volt szó. Az indoklás egyébként egyértelmű. Itt befektetési projektek finanszírozásáról van szó, a vasutak és vasúti hatóságok részéről, tehát ők kérik ezt a késletetett hatályba lépést. A Viszmajorral kapcsolatban itt egyensúlyt kell kitalálni, és a felelősségmegosztást kell uh, megoldani. Hölgyeim és uraim, tudom, hogy ha teljes mértékben a vasúti szolgáltatást tesszük felelőssé, akkor lesznek olyan fejlett technológiát alkalmazó jegyértékesítők, akik használni és kihasználni fogják ezt a lehetőséget. Ugye nem fognak felelni a szolgáltatásért, nem hiszem, hogy az lenne az érdekünk, hogy egy ilyen rendszer alakuljon ki. Továbbá úgy gondolom, hogy mindenkinek felelősséget kell vállalnia a saját szolgáltatásaért. Minden esetre szeretném megköszönni a vita lehetőségét, a felszólásokat. Karolin van Dartentine, a regionális szolgáltatásra való kivételt kéri. Hát ez a négyes csomagban szerepel. Itt a megoldás pontosan azt tartalmazza, hogy meghatározzuk, hogy mikor kell helyinek, regionálisnak vagy nemzetközinek tekinteni egy szolgáltatást, a meglévő szabályokhoz kell alkalmazkodnunk. Köszönöm szépen, ennyit tudtam elmondani a rendelkezésemre álló idő alatt. Akkor még nincs végleges határideje és időpontja a szavazásnak. Biztos vagyok benne, hogy el fogunk tudni jutni odáig is. Most átérünk a következő napirendi pontra. Az új személygépkocsikra és az új könnyű hazagépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények, ez is átdolgozás. Előadónk Krisztin Rövo Dallon. Át is adom önnek a szót, ezt követően meghallgatjuk az árnyék előadókat, és meg fogjuk kérdezni az Európai Bizottság véleményét is. Most öné a szó. Köszönöm, jó napot kívánok! Köszönöm, elnök asszony! összesen 384 módosító indítványt nyújtottak be. Június 5-én volt egy árnyékelődői egyeztetés, és 26-án tervezzük a következőt. Pillanatnyilag 10 kompromisszumos módosítót dolgozunk ki a 6-os preambulum pontra vonatkozóan, aztán szavazás június, július 10-én, és szeptemberben az ENVI szakbizottságban lesz az ülés, hiszen ők a felelős bizottság. A kompromisszumos módosító indítvány alapján szeretném elmondani, hogy itt az összes kibocsátással foglalkozunk, és nem csak a kipufogógázzal. A, mindenki szeretné a valós kibocsátás csökkentést. A köztes széndiokszid kibocsátás csökkentés 2025-re, pillanatilag még megállapodás nem született. Minden esetre 2030-ot nem kellene megvárni a tényleges csökkentéssel, senki nem lép fel ez ellen az elv ellen. A fontos a gyártók jó szándéka a kibocsátás csökkentés tekintetében. Persze kell, hogy legyen jogi kötelezettség is, meg kell felelni a valós körülményeknek. A lényeg, hogy a klímaváltozás ellen mindannyiunknak harcolni kell, biztos vagyok benne, hogy ebben sikeresek leszünk. Aztán az ambíció szintje tekintetében itt nehéz kiegyensúlyozott megoldást találni, ami megvalósítható, ambiciózus, és teljesíti a Párizsi megállapodás szerinti kibocsátás csökkentést. Ugyanakkor a széndiokszid kibocsátás területén fontos az ambiciózus célok kitűzése. A közlekedés az egyik legfontosabb kibocsátó az épületek és a mezőgazdaság mellett. Hatékonyabbak kell, hogy legyünk gazdasági szempontból is. A gyártóktól nagy erőfeszítéseket várunk, az új jármű flották kialakítása során. De ez teszi lehetőségé, lehetővé, hogy a globalizált világban továbbra is versenyképesek maradhassunk. Az európai gazdaság számára rendkívül fontos ez a szektor. Nehéz lesz, de ez egy jó megoldás lesz a planéta számára. Az árnyék eladókkal már egyeztettünk, komplex a téma, nagyon sok vitára lesz szükség, és várom a indoklásokat, a módosításokat, a köztes célok kitozások tekintetében, illetve a szükséges átállás tekintetében a foszilis energiaforrásokról, az alternatívakra. Kedves elnökasszony, pillanatnyilag ennyit tudtam elmondani, és várom a kollégák véleményét azért, hogy megtalálhassuk a kompromisszumos megoldásokat. Köszönöm szépen. Wim van de Kamp úr a néppárt nevében tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, e dosszié esetében is az a megtiszteltetés ért, hogy én legyek a helyettese ma a néppárti árnyék jelentéstevőnek, ő a következő szöveget juttatta el hozzám. Lehet, hogy akkor így egyszerűbb is, hogyha összefoglalom Szeléni úrnak a véleményét. Köszönettel vette tudomásul az Európai Bizottság javaslatát, és úgy véli, hogy ez a javaslat megfelelő szintű, eléggé nagyra törő, és megfelelően realista is egyben. Ő és a néppárt osztják a közúti közlekedésből származó kibocsátásokkal kapcsolatos aggályokat. tisztában vagyunk azzal, hogy 24 a kibocsátások 24%-áért felel ez az ágazat. Már rengeteg magyarázat hangzott el azzal kapcsolatosan, hogy miért kell támogatnunk a COP21-et, de ha ez így van, akkor nekünk transzakbizottságként vállalnunk kell a ránk eső felelősséget, és hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a közúti közlekedésben is megtörténjen a dekarbonizáció. Szeléni úr készen áll az együttműködésre a jelentéstevővel, annak érdekében, hogy megfelelő kompromisszumokat dolgozzanak ki közösen. Közvetlenül szeretném azt is elmondani, hogy mi a néppárt részéről természetesen ellenezzük azt, hogy egyszerűen csak az autóiparra rójuk a felelősség egészét, és az autóiparra hárítsuk az összes terhet. Szeléni úr is támogatja a technológia semleges megközelítést. Ez annyit jelent, hogy a dekarbonizációnak úgy kell megtörténnie, hogy különböző lehetőségeket alkalmazunk, különböző lehetőségeket aknázunk ki. A különböző megoldások végrehajtását emellett fel kell gyorsítani. Ebben az összefüggésben szeléni úr külön felhívná a figyelmet az úgynevezett karbonkorrekciós mechanizmusra. Itt a különböző alternatív üzemanyagok egymáshoz való viszonyáról van szó. Széles körűen ismert tény, hogy az LNG, tehát a cseppfolyósított gáz előállítása jóval környezetbarátabb, mint a hagyományos üzemanyagok előállítása. Emellett úgy gondolja, hogy az úgynevezett életciklus értékelés, a Life Cycle Assessment kapcsán lehetőség mutatkozik a kompromisszumok kidolgozására. Több frakció is módosítókat nyújtott be, és ma reggel már elmondtam egyszer, hogy itt nem arról van szó, hogy az autóipart meg akarjuk büntetni, sokkal inkább az egész termelési ágazatot, láncolatot, az egész életciklust kell szem előtt tartanunk. Aztán, ami a célkitűzéseket illeti, Szaléni úr csalódott, mert több módosító nem került be a jelentéstevő által kidolgozott kompromisszumokba. Ezért azt szeretné, és Krisztina az imént ugyanezt elmondta, hogy ezek a számok 2025-re és 2030-ra vonatkozóan további egyeztetés tárgyát képezzék. Remélhetőleg lesz még további vita ezekről a számokról. Ugyanakkor nagyon hálás azért, hogy a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek között most már elismerésre talált. Köszönöm. Van de Kamp. Köszönöm, Van Kampor. Please let me allow to excuse our shadow. Elnézést kérek, hogy Csanovszki árnyék előadó nem tud jelen lenni a mai eszmecserén, hiszen késő esti triológuson vett részt az Energiaunió kormányzás témájában. Az ő nevében szeretnék hozzászólni az első kompromisszumos csomaghoz, és el szeretném elmondani, hogy melyek a fontos témák az árnyék előadónk számára. Fontos, hogy lássuk, hogy kapcsolat áll fönn a 2025-re és 2030-ra kitűzött célok között. Meg kell, hogy értsük, hogy az első referencia 2025 kevésbé ambiciózus kell, hogy legyen, azért, hogy korrekt átmenetet tudjunk biztosítani, és reális célokat tudjunk elérni 2030-ra. Ezzel kapcsolatban a technológia semleges elv kell, hogy legyen az alap, amikor bármilyen 2025-ös vagy 2030-as célról beszélünk. Végül az árnyék előadónk számára fontos, hogy jól kiegyensúlyozott kompromisszumos megoldás szülessen az előadóval és más kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tedeszkri úr. Adasz úr, tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Támogatom az Európai Bizottság javaslatát. Egy kiegyensúlyozott, realisztikus javaslatról van szó, és ezért azt állapíthatjuk meg, hogy összességében hasonlóképpen gondolkodunk. Ami a 2025-ös, 2030-as célokat illeti, továbbra is lehetőség lenne arra, hogy ambiciózusabb célokat is meghatározzunk. A 2025-ös célok között véleményünk szerint érdemes lenne tovább lépnünk. Tekintettel arra, hogy az európai közutakon vannak 11 évnél is idősebb gépjárművek, amelyekkel közlekednek a polgárok, ez, ezért a megújuló energiákra, illetve a megújuló üzemanyagokra vonatkozólag és az alacsonyabb kibocsátású üzemanyagokra vonatkozólag nyújtottunk be egy módosítót, és végezetül azt is javasoltuk, hogy a kibocsátásokra vonatkozó és üzemanyagokra vonatkozó adatok digitális formában is álljanak rendelkezésre. Köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját a kompromisszumokkal kapcsolatosan, és reméljük, hogy a módosítóinkat támogatni tudja. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Uh, first of all, uh, Köszönöm szépen, és az előadónak is köszönöm a kompromisszumok első körét, amelyek nagyjából megfelelnek az utolsó árnyékelődői egyeztetésnek. Várunk további kompromisszumokat is, és úgy gondoljuk, hogy például a life cycle analízis tekintetében ez lehetséges lesz. Örülök annak, hogy sokan támogatják most már ezt. Amikor a bioüzemanyagokról beszéltünk, akkor nem volt ekkor lelkesedés, de most az elektromos autók mindenkit lelkesítenek, ennek is örülök. De akkor a full life cycle-ról beszéljünk, ne csak a részlegesről, mert egyébként nincs értelme, tehát ne csak az elektromos autó kapcsán, hanem a bioüzemanyagok kapcsán is merjük ezt megfogalmazni, és a technológia semlegesség gondolatát továbbra is szeretném hangsúlyozni. Amikor a bioüzemanyagokról beszéltünk, akkor mindenki célokat, alcélokat akart, most meg hirtelen ugyan ezek támogatják a semlegességet. Jó, az önazonosság, a konzekvencia nem erőssége minden kollégának, de ha valóban célokat akarunk elérni, akkor, akkor át kell alakítanunk a gondolkodásunkat. A német környezetvédelmi minisztérium maga is 50%-ról beszél, hangsúlyozom, hogy német környezetvédelmi minisztérium, amelyről tudjuk, hogy az autólobbi hatása alatt áll, és egyre több ország látja be és mondja nyíltan, hogy a jelenlegi autóparkkal nem lehet Párizs teljesíteni, és amikor Macron és Merkel legutóbb találkoztak, akkor nem csak az euróról, meg a különböző feszültségekről beszéltek, hanem a kibocsátás csökkentésről és a COP24-ről is beszéltek egymással. Tehát amikor Wim van der Kamp kolléga azt mondja, hogy minden ágazatnak csatlakozni e, és mindegyiket e, egyformán kell kezelni, nem csak az autósokat kell büntetni, akkor nem hiszem, hogy itt büntetésről van szó, hogyha a legmagasabb szinten a vezetők kimerik mondani, hogy a jelenlegi autókat fel kell számolni. A legköltséghatékonyabb intézkedés, amit tehetünk, gazdasági és környezeti értelemben az, hogyha széndiokszid kibocsátás alacsony vagy mentes gépjárműveket gyártatunk, a mezőgazdaságban nagyon nehéz csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, az autógyártásban nagyon olcsón lehet hatalmas célokat elérni, és ebben vezető hatalom vagyunk. Tehát, és van egy olyan kötelezettség is, hogy az erőfeszítéseket is közösen kell az effort sharing rendelet alapján megosztani a párizsi célok teljesítés érdekében, és hogyha ezeket nem érjük el a közlekedésben, akkor el kell majd őket érni mezőgazdasági intézkedéssel. Tehát azért mondom, hogy legjobban, legköltséghatékonyabban a közlekedésben lehet csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, és a bizottság cél ö, kitűzései súlyosan ö, alul, vagy hát alul motiváltak, nem eléggé motiváltak, ambiciózusok. Ha itt nem tudunk eredményt elérni, akkor többi területen se várjuk, és akkor sokkal drágábban kell majd széndiokszidot megtakarítani, mondjuk a mezőgazdaságban. És kíváncsi vagyok, hogy a bizottság képes lesz-e majd ezekben a más ágazatokban megfelelően ambiciózus javaslatot tenni. Bizottság, kérünk egy új, ambiciózusabb autó ipari javaslatot, és akkor lehet, hogy közelebbnek majd egymáshoz a fogalmaink is, elképzeléseink. Ez az ágazat gyorsan kitisztítható. Köszönjük, Baszhut úr, Most pedig mit csináljunk? Riki úrnak adok másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden Nyilván van jó pár olyan téma, amelyben meg kell és meg is lehet egyezni. Például az értékelési határértékek, az új tesztciklusok tekintetében. Nagyjából úgy látom, hogy már egyformán látunk dolgokat, de egy dolgot hadd szögezzek le. A cél, az, a bizottság szöveg célja, ugye ö, már 75%-os javaslatok is vannak benne, miért nem 100 akár? Tehát itt nem a technológiai fejlődés lassúsága a baj, nem a bioüzemanyagok kidolgozatlansága, hanem piaci szabályozási problémák akadályoznak minket. És a zéró kibocsátású gépjárművekre való átállás Nyilván ágazatonként persze más erőfeszítéseket fog igényelni, de az, hogy 50%-a a gépjárműveknek elektromos legyen, amit a zöldek minimum akarnak, egyelőre megosztja az gyártokat, mert azt mondják, hogy foglalkoztatás politikai problémákat okozhat. De ha a technológia és a gyártási rendszerek fennállnak, akkor még mindig ott van a, az államok támogatási politikai akarata, vagy annak hiánya, és ez nem csak technológiai kérdés, nem elég a szélokat kijelölni. Köszönöm szépen. Nem asszony másfél percet kap. Tessék! Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslat összeállításáért. Nagyon jól tudjuk, hogy a közlekedési szektort vádolják leginkább, amikor a kibocsátásról van szó, és a kibocsátás csökkentésről. De szerintem azért megkülönböztetést kell alkalmazni a magángépkocsik és a kereskedelmi gépkocsik között. Továbbá lenne egy kérésem, hogy ne csak az elektromos gépkocsikra gondoljunk, mert a világ azt mutatja, hogy lehet például alternatív üzemanyagot is alkalmazni, használni például a GNL vagy LNG-t értékeléseket kell végezni, megvalósíthatósági értékeléseket, föl kell mérni azt, hogy milyen töltési lehetőségek vannak, például akár a TNT hálózaton belül is, továbbá a hatótávolság fontos, a terhelési lehetőség fontos, és természetesen környezeti szempontokat is figyelembe kell venni, a teljes életciklusban kell gondolkodnunk a gépkocsik tekintetében. Legyünk ambiciózusak, de legyünk konkrétak, és ne veszítsük szem elől a célt. Nem csak az új gépkocsikkal kell foglalkoznunk, hanem a megévő gépjárművekkel is. Persze nagyon helyes, hogy gondolkozunk azon, hogy milyen gépkocsikat gyártanak és hoznak kereskedelmi forgalomba, de a teljes kibocsátást kell, hogy csökkentsük, mert egyébként fölmerül az a kockázat, hogy jó eredményt érünk el, de nem oldjuk meg a problémákat. Merci, Madame Monsieur Kramer. Köszönöm, Demonté asszony. Kramer úr, öné a szó. Ja, Wim van der Kamp hat Wim Wendekamp azt mondta, hogy az autókat nem szabad büntetni, de hát az autók büntetnek minket, mert a közlekedési ágazat az egyetlen olyan ágazat, ahol a kibocsátások 1990 óta nőttek. A közlekedés mindazt tönkre, tönkreteszi mindazt, amit több milliárdnyi adó pénzzel, adófizetői pénzzel elértünk az összes többi ágazatban. Ezért ezen javítani kell. Németországban 5 milliárd eurót költenek elektromos autókra, és aztán azt mondják, hogy a megújulókat 50%-ra növelni akarjuk. Igen, ez nagyszerű, nagyon jól hangzik. Tegnap Angela Merkel azt mondta, hogy ha az éghajlatváltozást nem állítjuk meg, akkor ez nagyon sok pénzbe fog kerülni. Valamit tenni kell. De mivel a megújulók Németországban nem igazán ö, el, ez nem fog sikerülni, ugyanis a szénerőművek javára alakították át a szabályozást. Németországban szub, mindeközben szubvencionálják a megújuló üzemanyagokat. Hát ez nem mehet így tovább. Az áram nem a konnektorból jön, nem a dugaszolóajzatból, hanem meg kell néznünk, hogy honnan származik pontosan, és milyen ciklus révén jön létre. Dominik Rikének mondom a munkaerő, munkahelyekkel kapcsolatosan, a Daimler-Benz 30 évvel ezelőtt már azt mondta, hogy az autom, iparnak csak akkor van jövője, hogyha egy mobilitási vállalkozássá válunk. Akkor a Daimler Mercedeseket gyártott, buszokat és vonatokat is. Aztán jött az utódja az akkori vezetőségnek, és most már csak autógyártással foglalkozik. Ha annak idején követték volna a korábbi irányvonalat, akkor most már több lábon állna a cég, és most a Daimler ugye nem tud nyereséget húzni abból, hogy támogatjuk az egyéb mobilitási módozatokat is. Az autóiparnak is tehát változnia kell, máskülönben a saját sírját ássa, és ugyanúgy jár, mint azok az energetikai cégek, amelyek évtizedekig semmibe vették a megújuló energiákat, és most már a csőd szélén táncolnak. Az autóiparnak is változtatnia kell, és a politikának is. Köszönöm, Kramer úr, Eisner asszony, a szó. Röviden válaszolnék Bász Eckhout kedves kollégámnak, gondolom számított is erre, ami a technológia semlegeséget életi mi liberálisok mindig ezért harcoltunk. Az elmobilitás jó megoldás, de nem az egyetlen megoldás. Kérdéses az is, hogy honnan származik a villamosenergia, hol hozzák létre, hol gyártják az akkumulátorokat, és szükség van megfelelő vezetékekre is. Ami a bioüzemanyagokat illeti, ott is sikra szálltunk a technológiai semlegességért. És még egy utolsó dolog. A megújuló energiák számára létrehoztunk egy alternatív infrastruktúrát, most zajlik a megvalósítás, és nem csak az e-mobilitásra alapoztunk, hanem a hidrogénre és más üzemanyagokra is. Szerintem ez a fajta mix a megfelelő Európa számára, és ezzel tudjuk a dekarbonizációt előbbre vinni. Köszönöm, Meister asszony. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Átűr eh, Rank úr véleményét szeretnék meghallgatni. Hol is ül? Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Természetesen nem a saját nevemben, hanem az Európai Bizottság nevében szólok hozzá a vitához. Azt hiszem, Eichhout úr már nagyon kedvesen megszólított az imént, azt hiszem, egy kiegyensúlyozott meg- megközelítést alkalmaztunk, a szüvegházhatású gázkibocsátást, a csökkentések is szem- a szemünk előtt lebegtek, valamint a fogyasztók érdekei is. Továbbá gondoltunk az innovációra is, és arra, hogy milyen gyorsan juthatunk el az innovációhoz. Ez a javaslat összességében véleményem szerint meghozza várt eredményeket, a hatástanulmány is azt mutatta, hogy az Európai Unió esetében a 40%-os párizsi vállalásokat tartani tudjuk. Szívesen elmagyarázom még egyszer, hogyha szükség mutatkozik, hogy ezt hogyan érjük el. Ami összességében illeti az ambícióinkat, a bizottság részéről elmondhatjuk, hogy múlt éjjel sikerült megállapodnunk az energiahatékonyságról, a célot 30-ról 32,5%-ra növekedett, a megújulóknál 32 lett a cél 27% helyett. Összességében tehát azt gondolom, sikerül lassacskán elmozdulni 40% felé, sőt, messze meg is fogjuk azt haladni. Ami az autó dosszié kapcsán, a gépjármű dosszié kapcsán nagyon fontos az az, hogy milyen gyorsan tudjuk az európai ágazatot átalakítani. Ezek olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak a foglalkoztatáshoz is, hiszen hogyha nagyon gyorsan változtatunk, és gondoljunk itt a javasolt 50 és 70 százalékos célkitűzésekre, amelyeket az ér- a hatástanulmányunk során nem vizsgáltunk meg. Egyértelmű, hogy azért drasztikus változások lennének ezek, az ágazati szereplők számára főként. A fő kérdés ugye az, hogy biztosítani tudjuk-e azt, hogy a változás realisztikus mértékű-e, anélkül, hogy az ágazatban nagyobb turbulenciákat okozzunk. Egy másik fontos kérdés az, hogy az elektromos mobilitás esetében, az e-mobilitás esetében rengeteg ösztönzőt tartalmaz a javaslat, a nulla kibocsátású gépjárművekre való átállásra nézvést. Az egyik nagy kérdés az akkumulátorgyártás. Először is európai akkumulátor és cellagyártásra lenne szükség, ez pozitívan hatna ki az európai foglalkoztatásra, és a második dolog, amely nagyon fontos, ehhez is beruházásokra és tervezésre van szükség, és 2030 már 12 év múlva itt van, úgyhogy itt ismét csak az ütem, a változás üteme az, amit szem előtt kell tartani. Aztán itt van a vita az akkumulátor nyersanyagokról is. Már most látjuk, hogy bizonyos nyersanyagok árai drasztikusan megnövekedtek, az egyik ilyen nyersanyag a kobalt, hogyha jóval magasabb célkitűzéseket akarunk, mint ami az Európai Bizottság javaslatában szerepel, akkor az sajnálatos módon megakaszthatja a kereslet kínálatot ezen nyersanyagok esetében. Előfordulhat, hogyha nagyon hirtelen történik az átállás, akkor nagyon gyorsan növekednek a nyersanyagárak, ami ismét csak a zéró kibocsátású gépjárművek ellen szólna. Meg kell vizsgálnunk a mennyiségi aspektusokat, és remélhetőleg az elkövetkezendő hetekben újabb eredményekkel tudunk szolgálni a parlament felé is, hogy megalapozott vitát folytathassunk az elkövetkezendő hónapokban. Még egy utolsó dolgot szeretnék elmondani. Az Európai Bizottság javaslata, ami a végrehajtást illeti, viszonylag egyértelmű. Folytatnánk a már meglévő rendszer végrehajtását, de javítanánk rajta. Elmozdulnánk a WLTP irányába, azért, hogy kiküszöböljük az előző tesztelési ciklusok hiányosságait, hibáit. Az életciklus elemzés egy nagyon fontos elem, ezt meg kell vizsgálnunk. A kérdés az, hogy ezt kötelezővé akarjuk-e tenni minden egyes gépjármű esetében, meg akarjuk-e vizsgálni minden egyes gépjármű életciklusát. Eichhout úr azt hiszem utalt rá, hogy a teljes életciklus elemzés azzal járna, hogy rengeteg jelentéstételi kötelezettség hárulna az autógyártókra, és ezt nem tartanánk arányosnak. Arról is sokat hallhatunk, hogy a szénkorrekciós faktor nagyon megnehezíti a szereplők életét, mert egyfajta kettős szabályozást jelentene. Szeretném, hogy zárja le a hozzászólását. Igen, igen, már az utolsó pontnál tartok. A megújuló energiák esetében most a közlekedési üzemanyagokra vonatkozólag van egy célkitűzés, ez egy erős ösztönző. A kérdés tehát az, hogy miért mennénk bele egyfajta kettős támogatásba, illetve kettős értékelésbe, szerintem ez kontraproduktív lenne. Nagyon tüzetesen meg kell vizsgálnunk az adminisztratív oldalt is a javaslattal kapcsolatosan, és ezzel be is fejeztem, és várjuk természetesen a szoros együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel az elkövetkezendő időben. Merci. Köszönöm szépen az új gondolatokat a bizottságtól. Most az előadónknak adok két percben szót, hogy összefoglalja a hangzottakat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az autó ágazatról, az üzemanyagokról, az elektromos autókról beszültünk, ezeket a maguk globalitásában kell szemlélni a szennyezés szempontjából, és mondom globális módon a célkitűzések, a párizsi célkitűzések tükrében. Azt szerint viszont minden ilyen kibocsátást radikálisan vissza kell fogni. A technológiai fejlődés nem lehet kizárólag az elektromos autó, mint megoldás. Ez nem az egyetlen lehetséges módja a célok elérésének, és Vimnek mondom, és Krisztin asszonynak mondom, hogy nem hiszem, hogy a közlekedési bizottságnak kéne ellenőriznie közvetlenül az autóipart. Ez egy iparpolitikai kérdés, ugyanakkor az autóipar maga is érzi, hogy a verseny tükrében nincs más menekülés, mint az előre menekülés, elkezdődött az új technológiák ütemes fejlesztése, amelyek kevésbé szennyezőek, de az ipari és a szociális aspektust nem nekünk kell itt végig gondolni. Szerintem elég, hogyha a közlekedési szempontokat és a párizsi célokat vesszük figyelembe ebben a szövegben, az a lényeg, hogy hagyjuk az autóipart úgy ö, tovább fejlődni, hogy meg tudjon felelni a versenykihívásoknak és a fő céloknak. A jelenlegi gépjármű állományjal kapcsolatban többen mondták, és igaz, hogy ezekkel kapcsolatban életciklus alapú ajánlásokat kéne megfogalmazni, de itt is azt tudom csak mondani, hogy ezeket egyenként kell megfontolni, úgy, hogy mindig a fő célokat tartjuk szem előtt. Ami az ambíciókat illeti, mit akarunk? Azt akarjuk, hogy az autóipar versenyképesen tovább működjön, a legmagasabb technológiai szinten, vagy mivel félünk az ambíciózus célok kötelező kijelölésétől, hagyjuk, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Szerintem ezzel többet veszítene maga az autóipar is. Köszönöm szépen. Köszönjük, Rövdelen asszony. A szavazás ebben a témában július 10-én lesz, és akkor most tovább lépünk a meghallgatásra, amely a közlekedés, amelynek a témája a közlekedés digitalizációja. Je vais demander à nos experts Kérem szakértőinket, hogy fáradjanak ide. Üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben, a Közlekedési Bizottság körében. Köszönöm. Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place. Nos, üljünk le, ha kérhetem. Még egyszer, tehát mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Allez-y, n'ayez pas peur. Peur. Allez, nous ouvrons cette grande audition. Na, tehát üdvözlök mindenkit a mai nagyszerű meghallgatáson, a közlekedés digitalizációról, jövőjéről lesz szó. A közlekedési bizottság azért hívta egybe ezt a meghallgatást, mert a digitalizáció egyre jobban meghatározza életünket, különösen a közlekedést, és ez mindennapos tapasztalatunk, de akár az, a menetrendekről beszélünk, akár a közösségi közlekedésről, az autóiparról, mindig ugyan ide jutunk. Autonóm gépjárművekről beszélnek sokan, a sharingről, a car sharingről és általában a megosztott közlekedésről. Ez nem a távoli jövő, ez a közeli jövő a ma és a cégek ezt tudják is, de ez egy nagyon komplex kihívás, és nem mindegy, hogy a váltókat hogyan állítjuk, milyen beruházásokat teszünk jelen most, és azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet javítani az összrendszer, de főleg az utasok kényelmét, jogait, a környezetvédelmét. A meghallgatás fő célja az, hogy most a legmagasabb szintű szakértőket, turisztikai, közlekedési, számítógépes szakértőket hívtunk meg ma, hogy elmondják nekünk, hogy melyek a holnap kihívásai, ezekre az ipar milyen válaszokat keres, milyen feladata van a jogalkotásnak, a közszférának, hogyan támogathatjuk a digitalizációt, milyen következményei vannak. Mindenkit szeretettel köszönöttök, és kérem szakértőinket, hogy tartsák be a felszólalási időt, ez nálunk így szokás. 5-5 percet adok önöknek, utána pedig a képviselők kapják meg a szót, akik kérdezhetnek önöktől, ahogy megegyeztünk, de előtte még hadd köszönjem meg az együttműködést, és a European Enterprise A startupok képviselői, a Carbonex Quaxit cégeket. Mindenkinek három perce lesz majd önök közül, hogy megszólaljanak. Tudom, hogy ez rövid még akkor is így lesz ez, hogy betartatjuk az időt, hogy esetleg majd Riké úr átveszi ennek a felügyeletét tőlem. Akkor hallgassuk meg először a jobban ülő két szakértőt, és mindenki gondolkodjon azon, hogy milyen megoldásokat fog bemutatni. Krisztof Krener urat köszöntöm a European Technology and Travel cég főigazgatóját, amely egy egyesület formában működik. Öt perce van, hogy bemutassa, hogy mit, milyen munkát végeznek. Parancsoljon, tessék! Minden, ami elhangzik, kimegy az internetre, legyenek ennek a tudatában. Streaming zajlik, tessék! Merci, Madame la Présidente. Si vous le permettez, je vais... Uh... Köszönöm, elnök asszony, hogyha megengedi, akkor angolul fogok beszélni. Köszönöm a meghívást. Christoph Klenner vagyok az ETSA-tól. Néhány szót szeretnék szólni a szövetségünkről. Olyan cégek, több céget képviselünk, mi őket független közlekedés elosztó szektornak nevezünk, tehát függetlenek a szolgáltatóktól, a közlekedési és szállítási szolgáltatóktól, a mi tagjaink, és információt, például a díjakra vonatkozó információt osztanak meg különféle utazási szolgáltatásokról. Ügynökségeknek és a fogyasztóknak lehetővé teszik, hogy egy helyen foglalják le ezeket a szolgáltatásokat, és átláthatóságot is biztosítanak. A digitalizáció a közlekedésben az egy olyan téma, amivel együtt élünk, az elmúlt 30-35 évet már ez jellemzi. Azt hiszem, hogy ez volt az egyik első olyan szektor, amely a, befogadta a digitális technológiát, még internet előtt a híres CRS, er a komputeres foglalási rendszer, ez már a 70-es, 80-as években megszületett, és forradalmasította azt a módot, ahogy a fogyasztók megveszik az utazási szolgáltatásokat. Pillanatnyilag a légi közlekedésre fogok koncentrálni, mert 30-35 évig voltunk úton, egy sor technológiai forradalom következett be a közlekedés területén, és komoly kihívások előtt állunk, illetve a fogyasztók is most komoly kihívások előtt állnak. Ezért csak néhány megjegyzést szeretnék tenni ezekkel kapcsolatban, mert ezek nagyon frissek a független légi közlekedési elosztás mit jelent, és milyen előnyei vannak ennek a fogyasztó és a szolgáltató számára. Nyitott, ne, semleges és átlátható piacot biztosítunk, ahogy mondtam. Mindannyian tudják, hogy az egyik nagy eredménye az EU-nak, a légi közlekedési piac liberalizációja. De ez nem működött volna, és nem lett volna előnyös a fogyasztó számára, hogyha nem lett volna nyitott piac. Ez azt jelenti, hogy hasonló lehetőségekkel, azonos feltételek között versenyeznek a légiközlekedési vállalkozások. A fogyasztók hozzáférnek átfogó információkhoz. Lehetővé teszik, hogy valós döntést hozzanak. Ahhoz, hogy ez megkövetkezhessen, az EU védzáradékokat vezetett be azért, hogy biztosítsa a fogyasztók számára az átláthatóságot, irányelvek foglalkoztak ezzel, ezek nagyon jól működnek. A légi közlekedés számára is előnyös ez, és a fogyasztók pedig jó választási lehetőséget és jó árakat, jó árak előnyét élvezik. A legnagyobb légi közlekedési vállalkozások, mint ahogy önök bizonyára ezt tudják, megszegik ezeket a szabályokat, és rendszeresen diszkriminálják a platformokat, ahol átláthatóságot és választási lehetőséget kell biztosítani a fogyasztók számára. Plusz poddiakat vezetnek be, ahhoz képest, mint amikor közvetlenül a légiközlekedési vállalkozástól vásárolják a fogyasztók a jegyeket. Mit lehet tenni, mit kell tenni hivatalos panaszal éltünk a bizottságnál. A bizottság, teljes tiszteletünk a bizottságnak, de az elmúlt három évben nem tett semmit, illetve azt jelentette be, hogy kivizsgálja az ügyet. Emiatt jogbizonytalanság alakult ki. És ahhoz vezetett, hogy a legtöbb nagy EU légközlekedési csoport diszkriminálja azokat a fogyasztókat, akik össze akarják hasonlítani az árakat, illetve akik a semleges elosztási csatornákon keresztül kívánnak vásárolni. Ezért a verseny az új belépők, a fogyasztók számára ez fenyegetést jelent, és így a liberalizáció eredményei is már kockázatot szenvednek. Véleményünk az, hogy az Európai Parlament, mint társ jogalkotó, eh, hangsúlyoznia kell a bizottság előtt, hogy eh, hajtassa végre a szabályokat. Ez kötelezettség, önök kötelezettség, hogy a bizottság véleményét erre, figyelmét erre felhívják, és a bizottságnak pedig cselekednie kell. A légiközlekedési szabályok köztes felülvizsgálata során komolyan kell venni ezt az igényt, és biztosítani kell az átláthatóságot a fogyasztók számára. Köszönöm szépen, Klenner úr! Most meghallgatjuk a második szakértőt, David Bachelort. Ön a nemzetközi ügyek vezetője a Cezárnál, és ön felel az intelligens légi közlekedés témájáért. 5 perce van önnek is, tessék. Uh, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy a Szeszár közös vállalkozásnak lehetőséget biztosítottak a részvételre a mai meghallgatáson. Néhány szót szólnék majd a digitalizációról a szélesebb kontextusban, majd beszélnék külön a drónokról és a légtérről. Röviden, a Cesar közös vállalkozás biztosan sokan ismerik a jelenlévők közül. Egy PPP vállalat vagyunk, amely 2007-ben jött létre. Az Egységes Európai Légtér technológiai pillérét szolgáljuk, és az európai ATM mesterternek megfelelően járunk el. Ez fekteti le a modernizáció ütemtervét. A Eurocontrollal és más ágazati szereplőkkel is együttműködünk, több mint száz céggel, kutatási központtal, kutatóközponttal, egyetemekkel is együttműködünk, hogy közösen hozzájáruljunk a légiforgalom menedzsment korszerűsítéséhez. Miért is beszélünk a digitalizációról? Azt látjuk, hogy a légiforgalom jövője egészen más lesz, mint a jelene. A hagyományos légiforgalom növekedni fog, de emellett a légtérben most már új szereplők is megjelentek, ennek az okai a részben a népesség növekedésre vezethető vissza, illetve arra, hogy egyre nő a városok népessége. A mobilitás új formáira lesz szükség a városi területeken. Nagyon gyorsan fejlődik a technológia, különösen ami az automatizációt illeti, valamint a gépi tanulást és a mesterséges intelligenciát. Mindez teljesen megváltoztatja a légteret a jövőben. Ahelyett, hogy csak több ezer repülőgép található bármely pillanatban a levegőben, most már több száz ezer lesz az ott megtalálható járművek száma. A SESZÁR próbálja támogatni a jövő légi közlekedését A SZESZÁR 1 alatt 63 megoldást dolgoztunk ki, ezeket egy katalógusban foglaltuk össze. A jelenlegi SZESZÁR 2020 programban 60, több mint 60 projektünk van folyamatban, ez nagyon sokféle tevékenységet lefed. Sokukat Sokuk, sok projekt ezek közül tartalmazza a digitalizáció témáját, mint olyat. Részletesen nem szeretnék erre kitörni, de összességében az automatizálódás, a nagyobb összekapcsolódás, a virtualizáció témái foglalkoztatnak bennünket. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a támogató szolgáltatások nem közvetlenül a támogatott légtér szelet közvetlen közelében helyezkednek el, és aztán meg kell említeni az, az elemzéseket, az adatkezelést, adatgyűjtést, feldolgozást és más egyéb területeket is. Ami a drónokat illeti, teljesen egyértelmű, hogy a drónpiac nagyon gyorsan bővül. Hatalmas új gazdasági és társadalmi előnyökkel jár a drónok bevetése, ezért az Európai Bizottság, illetve a közlekedésügyi biztos célként fogalmazta meg, hogy a drónokat az európai légtérbe integráljuk, mégpedig eh, minél előbb. A az integrációs célkitűzés 2000 19 eleje. Tavaly a Szeszár elkészített egy U-Space blueprintet. Ez lényegében a drón forgalom menedzsmentjére vonatkozik, magas szintű digitalizációt és automatizációt foglal magában. Ez utóbbi hosszú távon biztosítja a drónok számára a hatékony és biztonságos hozzáférést a légtérhez. A Uspace tehát egy olyan keretet teremt, amely lehetővé teszi a jövőben a rutinszerű drónbevetést, beleértve a remélhetőleg addigra kialakuló városi légimobilitást is. A U-Space szolgáltatásokat lépésről lépésre vezetjük be a terveknek megfelelően, egyre nő az automatizáció és a konnektivitás szintje, az U1 egy nagyon alapvető szolgáltatást jelent, remélhetőleg ezt jövő évig sikerül tető alá hozni, aztán különböző kutatási projektek következnek az elszával közösen, és aztán az év során lesznek demonstrációs rendezvények is, ahol a U, az úgynevezett U2 szolgáltatásokat mutatjuk be. Körülbelül 25 millió eurót ruháztunk be összességében ezekbe a kutatás és demonstrációs tevékenységekbe. Az innováció egyre gyorsul, ami kihívás elé állítja a légiközlekedési ágazatot, amely, mint egy olyan ágazat, ahol a biztonság nagyon fontos tényező általában lassabban fejlődik. A digitális transformáció már folyamatban van a légiközlekedési ágazatban, a biztonság kulcsfontosságú eleme a jövő légi közlekedési rendszereinek, és a SESZÁR pedig az eszköze annak, hogy a digitalizációt végrehajtsuk a jövőre nézvést. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a prezentációt is a Cezár programra vonatkozóan. És most uh, Gél Müszké úrhoz fordulok. Gél Müszké úr, ön az egyik szakértője az összekapcsolt uh, járműveknek és a nyílt forrásnak. Hackers Against Natural Disasters eh, vállalkozásnak az alapítója. Ön is 5 percet kap a prezentációjára, és nagy figyelemmel hallgatjuk önt, mert itt a közlekedési szakbizottságban szorosan nyomon követjük ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást. Eh, a HANDOT, H-A-N-D-et mutatom be, ez egy szövetség, természeti katasztrófák megelőzésén dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, mert a közlekedés szempontjából nagyon fontos a munkánk, a nagyobb katasztrófákat próbáljuk megelőzni. Ugye rendes, rendszeresen tartunk gyakorlatokat, Guadalóban születtem, mi ott rendszeresen cunami katasztrofa próbát tartunk. Egy sor eszközünk van, rádió, például amatőr rádiósok is támogatnak minket, olyan emberek, akiknek fontos a technika, és a közérdek miatt a technikai tudásukat a rendelkezésünkre bocsátják. Négy pillért dolgoztunk ki, ez az open source, az open data, open standard és open hardware, ez a négy forrás. Az open data, a nyitott adatok az első téma. Itt fontos, hogy a közhatalmak által előállított adatok rendelkezésére bocsátásról van szó, de itt az állampolgároknak is van feladata. Például az OpenSitmap OpenStreetMap. Az OpenStreetMap ez egy olyan projekt, ami Angliából indult Európában. A térkép a kartográfiához kapcsolódik, több millió felhasználója van már. A város térképezi fel a turista látványosokat és a közlekedési lehetőségeket. Rengeteg adatot gyűjtött be a több vállalkozástól ez az eszköz, és szerintem ma ez a legjobb innovációs eszköz a közlekedésben. Nem lenne innováció, nem lenne szuverenitás, és nem lenne pozitív fejlemény, hogyha ezek az adatok a vállalkozás monopól tulajdonát képeznék vagy pedig ha a díjat számítanának az adatok hozzáféréséért. A mi vállalkozásainknak foglalkoznia kell a kartográfiával. Az előnye ennek a szolgáltatásnak, hogy nyitott, ingyenes, standardizált adatot biztosít, kartográfiai adatokról van szó, szóval az egész világra vonatkozóan. A második téma az open source, a szabad szoftverek, és számunkra innovációs vektorként szerepel. Nagyon sok vállalkozás és sok állampolgár állít elő nyílt ingyenes szoftvereket. Például az SNCF, a francia vasúti társaság open source programokat használ a valós idejű információk utasok rendelkezésére bocsátására van egy szövetség is, amely gyártók és fogyasztók szövetsége. Adatokat és szoftvereket biztosít ez a szövetség is, és a vezetők számára lehetővé teszi, hogy digitális szolgáltatáshoz hozzáférjenek a járműben. Az Open Standard, a légiközlekedési standardokról hallottunk az előbb, hajótársaságokra is ez érvényes, valós időben közé tudják tenni például a menetrendeket, a buszok, hajók, egyéb közlekedési eszközök esetében mindenkinek ugyanaz a lehetősége van arra, hogy ehhez a közlekedési adathoz hozzáférjen. Az open hardware, vagyis itt van velem például ez a kis eszköz, olyan anyagokról van szó, amelyekkel kapcsolódni lehet, interakcióra van lehetőség a közlekedési eszközökben. Itt van velem egy autóban használható eszköz, ez egy gumi szelep, ezzel meg tudom mérni a guminyomást és a gumi hőmérsékletét. Ugye nagyon fontos itt a törvényes szabályozás is, és nekünk kell állampolgároknak bebizonyítani, hogy hasznosak ezek az eszközök. Tehát ez például az utazás biztonságához hozzájáruló eszköz. Mint a rádió amatőrök esetében is, ugye itt van nálam ez a rádió, tehát Nekünk is van szavunk, van hangunk az innovációs eszközökkel kapcsolatban, mint állampolgárok. Az innováció az nem lehet a vállalkozások vagy a nagy cégeknek a monopóliuma. Nekünk állampolgárunknak is lehet véleményünk, akár rádióklub keretében, például a rádiós innováció tekintetében, mindez a fejlődés az innováció középpontjában áll a közlekedési szektorban. Köszönöm szépen, Muszké úr! És akkor most a digitalizáció témájában meghallgattuk az szakértőket, megnyitom a vitát, várjuk a képviselők kérdéseit. Fante Kampúr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha itt lehet franciául beszélni, akkor lehessen hollandul is beszélni. Első kérdésem Klener úrhoz. A néppárti frakció a múltban konkrétan Nasser kolléga révén írásban megválaszolandó kérdést nyújtott be, most szóbeli kérdésünk is van a plenárisra, Bulc biztossal, és tudom nagyjából, hogy mit fog válaszolni, de azért mégis fölteszem a kérdést. Mit tett a bizottság annak érdekében? Pontosabban tettet már a bizottság valamit, ezen a területen, vagy hátradőlt a foteljében minden döntéshozó és tökéletesnek tartja a rendszert. rendszert. Mikor lesz döntés erről? A kínaiak minden ilyen ügyben tízszer olyan gyorsan döntenek, mint mi. Jó, nyilván náluk nem olyan döntéshozás, mint nálunk, és ezt nem is írom vissza, vagy nem akarom, hogy itt ilyen, ilyen legyen. De a Trumpi Amerika is gyorsabb ezekben az ügyekben. Ott is állandó gyors változások vannak. Mi itt tudom, hogy 28 a parlamenttel kell, hogy megvívjuk a csatáinkat, ez a demokrácia. A bizottság nagyjából jó, de a tanács nagyon gyenge. Félek, hogy nem lesz ebből semmi időben. Örülök annak azonban, hogy eljöttek. Mert most már végre kiderült, hogy korábban a hackerek bűnözőknek minősültek, most meg a nagy tőke legjobban használható munkavállalói. Na erre mit tud mondani? Kíváncsi vagyok. Foster asszony, köszönöm szépen. Nagyon izgalmas volt, amit elmondott, és amikor egy hacker be tud hatolni egy biztonsági rendszerbe, de az FBI utána elkapja őket, akkor a legjobb megoldás nem az lenne, hogy börtönbe csukják őket, hanem hogy alkalmazásba állítják őket. David Becseler, örülök, hogy újra itt van. Tudom, hogy a Cezár program ennek a szívügye. elnök úrral több közös látogatást tettünk már, konkrétan, és ezeken a területeken, és tudom, hogy az alapdokumentum létrehozása nagyon nehéz volt, nem akarok most ebbe belemenni, de a drónokról szóló jelentés szerzőjeként én azért szeretném látni, hogy ez hova tart. Én sem örülök, hogy ennyi ideig tart az eljárás, kéne már valamilyen struktúra, valamilyen megállapodás ebben a témában. És kérdésem az, hogy a légtér védelme szempontjából a drónok szerepét eh, hogy látják? Mennyiben hagyható meg ez a szabályozási eh, feladat a tagállamoknak? jelenleg ugye tagállami szintű, és biztos, hogy itt szükség lenne valamilyen átfogóbb megoldásra, mert lehetetlen a közlekedési rendszerek menedzsmentjét úgy megoldani, hogy a drónok nem képezik részét a rendszernek. Van-e esetleg néhány konstruktív javaslat arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne itt ezen a területen előrelépni? Köszönöm. Köszönjük Foster asszony, most Leitner asszonynak adok szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm előadóinknak is az elmondottakat. Kíváncsi vagyok a bizottság válaszára, a kérdésemre, Bessler úrhoz intézem. Jackie Fosterhez csatlakozva. Én is sok, sokat gondolkodom a Single European Sky újabb, legfrissebb fázisáról, de most ha vannak már tervezett digitalizációs projektek a légirányításra vonatkozóan. És ha ezeket szeretnénk ütemesen megvalósítani, akkor ön szerint ennek mi a módja? Ha a digitalizáció bizonyos régi munkafolyamatokat kiválthat, akkor ebből milyen biztonsági kockázatok, illetve előnyök származnak a tagállamok számára, utasok számára. A második kérdésem pedig Miskiúhoz szól. Ugye, amit a hackerek körül mondott, az izgalmas, ez egy újfajta felfogás, de amit önök csinálnak, az OpenStreetMap projekt, az tényleg nagyon pozitív. Kérdésem az, hogy, hogy hogyan kezelik az adatokat, az adatvédelem dilemmáját a projekt kapcsán? Hogyan járnak el a saját adataikkal, hogyan lehet garantálni, hogy a jók és a rosszak adatainak a védelmét elválasztják, és hogy történik ez az elválasztás. Mert a, amikor valami digitalizálunk, és ez nagyszerű, akkor mindig felmerül az adatvédelem kérdése is, és lehet, hogy az önök cégénél tökéletes az adatvédelem, de lehet, hogy más cégeknél nem. És akkor ezt hogyan lehet garantálni mégis? Köszönjük, Meister asszony, Kor úr kapszót. Köszönöm szépen. Tanár asszonytól kérdeznék. A légi közlekedési szolgáltatások kapcsán én a multimodalitásnak híve vagyok, és az integrált uh, jegykiadás híve, hogy egy helyen lehessen minden vonat, repülő, akár uh, kerékpárjegyet is megszerezni. Ezt nekünk rendeletileg kell létrehozni, vagy pedig a piac magától kényszeríti majd a szereplőktől azt, hogy egységesüljön a jegykiadás. Ha viszont nem történik semmi 2020-ig, akkor esetleg egy európai szabályának rendeletnek lehet-e pozitív hatása e tekintetben. Virkünen asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon izgalmasak voltak az előadások. Ez egy nagyon aktuális téma számunkra is, a közlekedés digitalizáció és a metatrendek követése. De ahogy Wim van der Kamp is elmondta, azt látjuk, hogy még mindig túl sok korlát érvényesül a tagállamok között, és eltart még majd egy darabig, tényleg egységes digitális piaca lesz Európának érdekelne a szakértők véleménye, hogy mi a legfontosabb, vagy melyek azok a legfontosabb lépések, beruházás, innovációs feladatok az önök ágazataiban, amelyek beindíthatják ezt a folyamatot, segíthetik azt. Jogalkotási természetűek ezek a feladatok, szabályozási természetűek, reform természetűek, hiszen tudjuk, hogy sok jogszabály elavult, vagy pedig másra van szükség beruházásokra. Ön szerint hol kell belenyúlni a rendszerbe európai szinten, hogy több beruházás történjék ebbe az ágazatba és feladatcsoportba. Köszönöm szépen, Virkelen asszony. Akkor most visszaadom a szót előadóinknak, de lenne nekem is egy kérdésem még. a digitális infrastruktúra tekintetében, ha nagyban gondolkodunk, és úgy képzeljük el ezt, akkor milyen infrastruktúrális háttérre van szükség mindezek megvalósításához, és az Európai Uniónak mi lehet a szerepe ezen infrastruktúra létrehozásában, finanszírozásában, létrehozásának támogatásában, esetleg költségvetési eszközökkel. Másik kérdésem, jobbra mondom, Müszké úr felé, mit vár az Európai Uniótól a roaming data és általában az adat forgalmazás vonatkozásában kikezdi. Müszki úr talán ön először a második kérdésemre, illetve a többi kérdésére, majd pedig igen, tessék, Müszki úr, hallgatjuk. Nagyon érdekes hogy a, a definíciókról beszélünk. Ugye sokszor beszélünk a rossz aspektusokról, de nézzük meg a jó oldalát is a dolgoknak. Ugye olyan nőkről, férfiakról van szó, akik mindig kétségbe vonják a rendszert, bármilyen rendszerről lenne szó. A mi célunk az az, hogy tanulmányozzuk ezeket a rendszereket, megértjük, hogyan működnek, és biztonságosabbá tesszük ezeket, és csak követően biztosítjuk a használatot. Tehát ez a mi hozzáállásunk. És hogy választ adjak a kérdésre a biztonsággal kapcsolatban, itt van nálam egy kis eszköz, ami a francia katonasághoz tartozik vannak olyan személyek, akikről úgy tartják, hogy Európa és az ország és Európa védelméhez adatokkal rendelkeznek bizonyos emberek, és ezt fontosnak tartják. Most van egy olyan innovációs projekt, amelynek a célja a légközlekedés felügyelete. Egy olyan pendrive jellegű eszközt fogunk használni, ezzel, amit egyébként tévében, televízióban szoktunk használni, navigációs légközlekedési adatokat lehet megszerezni, és a műholdakra, ha gondolunk, ugye a műholdak ellenőrzés alatt tartják a légteret. Együtt dolgozunk polgári emberekként a katonasággal, mert mi polgárok mi amatőrök rendelkezésre bocsátunk olyan kompetenciákat, amelyekkel biztosítani lehet a fokozottabb biztonságot. Most zárójeles megjegyzésként azért elmondanám, hogy látni kell mindennek a jó oldalát, és fontos ez a szellemi tulajdon, az innováció rendelkezésre bocsátása olyan személyek számára, akiknek leginkább szüksége van erre. Idén nyáron például Dél-Franciaországban és Dél-Európában az erdő fogunk dolgozni, hiszen fontos, hogy a megfelelő helyre jutassák el majd a helikopterek a vizet. Itt emberi forrásra, technikai forrásra lesz szükség, hogy hatékony legyen ez a munka. Úgyhogy most kéz a kézben együtt dolgozunk a tűzoltósággal, valamint a katonassággal, azért, hogy maximális információt tudjunk biztosítani számukra marseille vagyok holnap, a jövő héten Korszikára utazom azért, hogy közösen találjunk megoldást. Itt közlekedési megoldásról van szó, ugye ezeknek a repülőknek el kell jutniuk, vagy helikoptereknek el kell jutniuk a megfelelő helyre. Az Open Seat Map itt a adat minősége az biztonságos, és mindenki számára nyitva áll az Open Map tekintetében fontos az hozzáférés, az SNCF-fel is együtt dolgozunk, ugye, rendkívül jelentős vasúti közlekedési társaságról van szó, francia vasúti társaság, együtt dolgozunk ezeken az adatokon. Az SNCF az adatainkat használja, a TGV esetében például, hogyha bármilyen válsághelyzet alakul ki. Általában az Open Data tekintetében az Európai Uniótól, hogy mit is várunk, egyébként a múlt évben is elmondtam ezt egy konferencián, hogy amit én szeretnék, ami jó lenne számunkra és a hozzám hasonló személyek, amit szeretnének, hogy legyenek közelebb a valósághoz, a helyszínhez, a katonák mellett, a nők és férfiak mellett, akik a tűzesetekben ugye hősies harcot végeznek. Szeptember 5-én lesz egy cunami szimuláció, a teljes indiai óceánra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ez a legjobb lehetőség arra, hogy jöjjenek el, jöjjenek el velünk, és nézzék meg, hogy a rádiós eszközöket hogyan használjuk, mi állampolgárok, a mi a saját repülőinket, repülőket bérlünk, vagy saját drónokkal is rendelkezünk, saját drónokat készítünk, azért, hogy mérjük a különböző adatokat, a tengermélységet, jöjjenek el hozzánk a helyszínre, mert fontos, hogy a szabályozás is egyre gyorsabban haladjon előre. Konkrétan nézzék meg akkor a helyszínen, hogy hogy működik ez. Köszönöm szépen, Gál Müszke úr. Nem tudom, hogy szeptember 5-én szabadok leszünk -e, de majd megnézzük. Bachelor úr, önél szó. Um, Köszönöm szépen. Elhangzott néhány kérdés azzal kapcsolatosan, hogy túl lassan haladunk-e Európában. A drónok integrációja nagy kihívás a légi ágazat számára, ez egyértelmű. Ugyanez a, igaz a bolygó egészére, nagyon sok ország tehát hozzánk hasonló kihívásokkal néz szembe. Emellett lépésről lépésre kell haladnunk a kérdés megoldásában. Kutatásfejlesztésre van szükség, hiszen egyenlőre senki nem tudja, hogy hogyan működik majd ez az egész, milyen technológiára lesz szükség, és amint a kutatásfejlesztés meghozta az eredményeit, eredményeit meghoz, meg, kialakíthatjuk a normákat, ezen normák pedig majd a szabályozás alapját képezik. Tehát lépésről lépésre kell haladnunk. Ugyanakkor nagyon nagy a nyomás ránk az ágazat az ipar részéről, hiszen gazdasági előnyökkel járhatnak a drónok, és a drónokat használók szeretnék, hogy gyorsabban haladnánk. Említették Kínát. Két héttel ezelőtt Kínában jártam egy drónokról szóló szemináriumon. És igen, bizonyos értelemben Kína nagyon gyorsan halad előre, rengeteg mindent lehetővé tesznek már, de még nincs keret szabályozás, úgyhogy ők egy kicsit más kihívással néznek szembe, még létre kell hozniuk a szabályozási keretet, és az az érzésem egyelőre nem tudják még, hogy ezt hogyan is kellene megoldani. Ami az USA-t illeti, a Cezárt az EU-s delegáció tagjaként képviseltem az USA-ban négy éven keresztül. Igen, az USA halad előre. Van egy versenyelőnyük Európával szemben, ott létezik az FAA, tehát egységes rendszerük van, de azért hasonló kívásokkal néznek szembe ők is. Nem járnak sokkal előbbre, mint mi a legtöbb területen, sőt, hát mi tanulunk tőlük, ők tanulnak tőlünk, tehát gyakorlatilag egyfajta együttműködési keretet hoztunk létre. Egyébként pedig mindannyian az ICAO-n keresztül működtetjük a rendszereinket. Mindehez persze időre van szükség, mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a munkát a szeszáron belül. Ami az elszállt illeti, nem akarok az ő nevükben beszélni, de úgy tudom, ők is próbálnak gyorsabb ütemterv szerint haladni. Mindannyiunk számára kihívás ez az egész tehet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy minél gyorsabban előbe jussunk. A Szeszár fő missziója az, hogy olyan technológiákat hozzunk létre, amelyek ami a légi utakkal kapcsolatosan megoldást nyújt. Remélhetőleg az alacsonyabb szintű légtérben integráljuk majd a drónokat, de azt hiszem, hogy a drónok integrációja egyébként sem fogja befolyásolni a légi utakkal kapcsolatos előrelépést. Ami a kutatás fejlesztést illeti, itt nagy mértékben függünk az EU-s forrásoktól. Az innováció ütemének felgyorsításához megnövelt EU-s támogatásokra lenne szükség. A jövőbeni kutatásfejlesztési tevékenység a digitalizáció és a légi közlekedés területén nagyon fontos elem lesz. Van-e lehetőség tömeges expanzióra? Igen, de megfelelő integrációs koordináció kell, hogy társuljon hozzá. Azt hiszem, hogy a SESAR közös vállalkozás és a partnerségi megközelítés, amelyet Európában létrehoztunk, nagyon jó modell arra nézvést, hogy hogyan lehet konszenzust kialakítani a vízióról, a prioritásokról, a finanszírozási szükségletekről. E, erre a megközelítésre lesz szükségünk a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bachelor úr. Röviden, Klenner úr, öné a szó. Köszönöm. A fordított sorrendben fogok reagálni a kérdésekre. Felkonen képviselő kérdezte, hogy vannak-e akadályok a befektetés előtt. A digitális egységes piac nagyon fontos, de amikor a valós gazdasághoz kapcsolódik ez, akkor ott ott kell az akadályok lebontásán dolgozni. A légiközlekedés sikertörténet. Az EU megnyitotta a légiközlekedési piacot, mindenki repülhet, mindenkinek van hozzáférése az adatokhoz, információkhoz, és a digitális gazdaság magától alakult, tehát mind a kettőre szükség van, a kettő kombinációjára, a valós gazdaságban is le kell bontani az akadályokat. Ahol EU-s szintű jogalkotás létezik, ott a fontos a végrehajtás a tagállamoknak nem szabad protekcionista tendenciákat gyakorolniuk. Koch úr kérdése, van-e szükség szabályozásra, vagy pedig a piac az intermodalitást majd megoldja? Én azt mondanám, hogy arra kell koncentrálni, hogy kinek van ösztönzője ennek a megakadályozására, és ezt látjuk, hogy a vasúti vagy a állami közösségi közlekedési területen nem érdek az információ megosztása és a multimodális jegyrendszer kialakítása. Szerintem ott a szabályozás segíthet a piaci tendenciák korrigálásában. Úgyhogy ez lenne az én tanácsom, hogy erre kéne koncentrálni, tehát azokra, akiknek nincs ilyen jellegű ösztönzője. Fandekampur kérdéseire is szeretnék rátérni. Lassú a döntéshozatal. Ez az az ár, amit fizetünk azért, hogy béke van Európában. Nem igazán a döntéshozatal üteme a kérdés. Ugye mi a gazdasági szabályozás tekintetében, döntéshozatal tekintetében úgy gondoljuk, hogy ennek az üteme megfelel, viszont a végrehajtás üteme, ott látjuk a problémát. Három év telik el, mire átmegy egy rendelet, és hat év telik el a végrehajtásig. Ez nem elfogadható. Aztán nagy sajnálattal kell mondanom, hogy nemrég történt egy fejlemény. Egy média jelentés is volt erről tegnap már. Három év kivizsgálást követően a bizottság azt jelzi számunkra, hogy nem éri meg kivizsgálni a helyzetet, és ezért elutasította a kérésünket. Véleményünk szerint ez abszolút elfogadhatatlan hogyha történt egy érdemi döntést, azt én el tudnám fogadni, de hogyha három év után az a döntés, hogy elutasítják ezt a sokszoros panaszt, mert nem csak mi panaszoltuk be ezt a helyzetet, ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. Biztosítom önöket arra, hogy még hallani fognak erről, és remélem, hogy számí- számíthatunk az Európai Parlament támogatására ezen a területen. Köszönöm szépen, Klener úr, megtapsolhatjuk a szakértőket. Köszönjük, hogy eljöttek, hogy segítik a munkánkat. Köszönöm Muszké úr, Bachelor úr, Klener úr, és folytatjuk az ülésünket. A négy európai startuphoz fordulok, akik az európai startup díjat kapták meg a mobilitás témájában. Kérem, hogy üljenek ide mellém, ne féljenek, jöjjenek ide. Alors, comment ça va depuis euh, février dernier? Februárban. Tehát uh, három percet adok mindenkinek, februárban történt a díjak átadása, mindenkinek három percet adok, hogy bemutassa a startupot, és uh, Carbon Excel kezdjük. Rolf Dieter Lafrenz fog beszélni. Három perce van, magyarázza el kérem, hogy milyen feladatot lát el az önök startupja, és hogy honnan jön, mert ez is fontos, tessék. Mikrofont kérnek a tolmácsok. On va reprendre... Microphone, please. Voilà, c'est mieux. Oké, <laughs> okay, ich bin Rolf Dieter. Rolf Dieter Lafrencnek hívnak, a Cargonex alapítója vagyok, amely Hamburgban működik Németországban. Mi építjük ki az első intelligens hálózatot a tergépjárművek számára, ezzel költségeket takaríthatunk meg, és az üres járatokat is nagy mértékben lecsökkenthetjük, ez pozitívan hat mind a közlekedésre, mind a széndiokszid kibocsátásra. A tergépjármű szállítási ágazat hatalmas. Abból indulunk ki, hogy évente több mint 120 milliárd kilométert tesznek meg a nehéz tergépjárművek, és úgy hisszük, hogy két nagy probléma merül fel ezen a téren. Egyrészt a tranzakciós költségek, másrésztről pedig, és ez a legnagyobb probléma, a Boston Consulting Group adatai szerint a kapacitások 45%-a üres, kihasználatlan marad, üresen közlekednek a nehéz tehergépjárművek az autótakon. Mesterséges intelligenciával és algoritmusokkal kívánjuk megoldani ezt a problémát. Intelligens közlekedési, illetve szállítási hálózatot kívánunk felépíteni, amely a következőképpen működik. Egyrészt a nehéz tergépjárműveket meg lehet rendelni, ugyanúgy, mint egy taxit az Uberen keresztül, egyetlen egy kattintással meg tudjuk szervezni a tehergépjármű hozzáférést, másrésztről kiépítünk egy intelligens hálózatot, öntanuló algoritmusokat hozunk létre, amelyek a kapacitásokat megjósolják, és a jövőre nézvést összeegyeztetik a keresletet és a kínálatot, így már előre megtervezhetjük a kapacitásokat, ezzel elkerülhető, hogy üresen közlekedjenek a tehergépjárművek, elkerülhető a széndiokszid, fölösleges széndiokszid kibocsátás is. Megnyertük az Európai Startup díjat, más díjakat is nyertünk, és a szállítási volumenünk az elmúlt év során már több mint 400%-kal nőtt. De mivel az Európai Parlamentben vagyok, megkérdezném önöket, hogyha a digitalizációban hisznek, a közlekedés digitalizációjában, akkor ehhez meg kell teremteni a kereteket, digitális dokumentumokra van szükség például a tehergépjárművekben, és harmonizálni kellene a nemzeti, illetve a tagállami szabályozásokat. És arra is kérném önöket, hogy gondoljanak arra, ha valaki egy digitális startupot hoz létre, akkor ez olyan, mint hogyha valaki egy autóversenyben menne részt. Nem más európai startupokkal versenyenünk, versenyzünk, hanem az Uber, az Amazon, az Alibaba, ők a fő versenytársaink. Nekünk tehát elsősorban nagy szabad piacokra van szükségünk, támogatásra is szükségünk van, kiváló az Európai Horizont program, de a megvalósításra is gondolni kell. Külső tanácsadókra van szükség, ahhoz, hogy pályázni tudjunk, és sokszor túl sokáig tart mindez. Az adatvédelmi szabályokat is említenénk, azok politikai szándéka kiváló, de azok végrehajtása problematikus a számunkra. Köszönöm szépen az első prezentációt. Elliot Vanszang, a Kokolit fogja bemutatni. Üdvözlöm a bizottságunkban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy fogadtak. Elliot Vanszan vagyok, társ alapítója a Kokolinak. A Kokoli az egy olyan szolgáltatás, ami elsősorban magán emberekhez fordul, és a magánemberek csomagszállítását oldja meg. Gyakorlatilag ugye nagyon drága egy vásárlás után elszállítatni az árut, mondjuk egy kanapét, egy kerékpárt, egy gitárt, vagy akár a gumiabroncsokat, és ezért a hagyományos megoldások drágasága miatt alakítottuk ki ezt a lehetőséget. Tehát kapcsolatba kerülünk olyan személyekkel, akiknek egy szállításra van szüksége, olyan emberekkel kapcsoljuk össze, akik viszont utazást terveznek. Ez lehet autós, lehet kisterautós, lehet autóbuszos, lehet vasúti utazás, nincsen korlát e tekintetben, hogy milyen módon történik a szállítás, és így olcsóbb lesz a szállítás, megtakarítást lehet elérni a úton lévő autók vagy közlekedési eszközök tekintetében is, hiszen így egyre kevesebb eszköz kerül ki az útra, hogyha egy egyébként is utazó járművel oldjuk meg a szállítást. Bizonyára tudják, hogy milyen problémák merülnek itt föl. A piacon egy olyan űrt töltünk be, ahol sok a szereplő természetesen. Ugye a kis csomagokra akár 3 kg alatti csomagokra is tudunk megoldást javasolni, ugye például a posta, a, aztán a FedEx, DHL, stb., akik ezzel foglalkoznak. Aztán a nagyobb méretű szállítások esetében is, ugye fuvarozott cégek foglalkoznak ezzel, de hogyha egy kis család Mm, vagy egy családnak, egy magánembernek van szüksége alkalmanként csak nagyobb tárgy szállítására, erre ajánlunk mi lehetőséget. A felhasználás nagyon könnyű, a olcsó, könnyű a használat, egyszerűen kialakítjuk a kapcsolatot az személyek között, üzenetváltás történik, és biztonságos módon történik az üzenetváltás, itt egy biztosításnak is fontos szerepe van, ami garantálja a szállítást. Már 4 millió közösséggel számolunk, nagyon elégedettek a szolgáltatással az ügyfeleink. Az a három érték, ami fontos számunkra, az egyik a gazdasági, a másik a környezetvédelmi, és a harmadik az innováció, a digitalizáció, a kapcsolatfelvétel lehetősége az érintett személyek között. Most ezt átugrom ezeket a diákat. Jelenleg Franciaországban dolgozunk, ez a legfontosabb piacunk, ugye franciák vagyunk, de a európai szinten is kívánunk majd dolgozni, hiszen európai szinten ilyen jellegű szolgáltatás még nem létezik és vannak már Franciaország, Belgium, Svájc, Spanyolország és más országokkal határon átnyúló fuvaraink is. Köszönöm szépen Eliet Vanszam, és most a más Globál képviselője, Joanna Pollent hallgatjuk meg a más Globál nevében, öné a szó. Oh, sorry. Uh, thanks for giving the opportunity. Köszönöm szépen a meghívást. Úgy érezzük, hogy meg kell most már kérdezni a nagy kérdéseket, hogy konkrétan az egyes emberek mikor hajlandók lennének hajlandók feladni a saját autójukat egy jobb alternatíva érdekében. Mik itt az érdekek, a határértékek? Jelenleg Finnországban a következő adatokat látjuk. Az autó tulajdonlás havi átlagos költsége 500 euró, egy autót élete fenntartása során összesen 4%-ot vezetik. Ugyanakkor a közlekedési költségek 85%-át teszi ki az autóra fordított összeg. Ez ugye eléggé irracionális, és ráadásul környezetszennyező. Szeretnénk az embereknek megadni a lehetőséget, hogy a tulajdonlás helyett egy sokkal rugalmasabb és olcsóbb multimodális életmódra, közlekedési módra álljanak át, emögött a rendszer mögött az, hogy a különböző közlekedési szolgáltatásokat sokkal jobban összekötjük, a különböző carsharing szolgáltatásokat támogatjuk, és egy havi általány díjért bárminek az igénybevételét lehetővé tesszük. A MÁSZ Global ö, több ö, finn cégnek a közös konzorciuma, sőt angol és antwerpeni cég is a tagunk, magán befektetők mintegy 15,4 millió eurót szánnának arra, látják a Toyota is a tagjaink között van, hogy ez a fajta mobilitás Finnországban megvalósulhasson. Komolyan dolgozunk azon, hogy egy sokkal összeköttetebb, összekötöttebb multimodális rendszert adjunk az embereknek. Hogyan? Együttműködünk a már meglévő sharing szolgáltatókkal, ezeket egy platformra akarjuk hívni, meghívni és működtetni, tehát a taxi, a bike sharing, a car sharing, a tömegközlekedés, a távolsági közlekedési szolgáltatókat, és nem csak úti tervezést, úttervezést kínálunk, hanem azonnali foglalást is, a globális roaming szolgáltatáson belül. A WIM bevezetése óta már is jelentős arányok, arányeltolódások születtek. E, eltolódott az emberek eszközhasználata, a saját autó használatától a közösségi és sharing szolgáltatások irányába. Szerintünk Európa ebben világ első lehetne, mert megvannak hozzá azok az építőkockák, amelyek szükségesek, tehát a tömegközlekedés, az adatroaming, a megfelelő infrastruktúra és az a versenyháttér, ami digitálisan ehhez kell. De eh, ahhoz, hogy tényleg elsők legyünk, ahhoz döntéseket is kell hozni, lépni kell most most már az, az ökoszisztéma is elavult szó, az egoszisztéma meghaladása a cél, a nyílt ökoszisztéma, ahol a mobilitás köré csoportosul minden szolgáltatás. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt a nagyon izgalmas tömör beszámolót, és most nézzük meg, hogy mit csinál a Klaxit. Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. Gondoljanak bele, Brüsszelben önök hogyan közlekedni. Én most itt a vasútállomástól fogtam egy taxit, és végül is gyorsan ide jutottam, viszonylag könnyen. De ez persze nincs mindig így, és a legtöbb ember számára, és bizonyos óráiban a napnak pedig tömegek számára nem valósul meg. Mindenki tudja, hogy mennyit állunk dugóban. Ez gazdasági és ökológiai értelemben is nonsens, hogy egy helyben állva pufogtassuk a kipufogót. Tehát és európai polgárok számára valami okosabb, megérdemlik az okosabb megoldásokat. A Klaxit az első Franciaország szerte bevezetett carsharing szolgáltatás, 140 ezer utat bonyolítunk le naponta, és már is 4 milliós a, a bevételünk. Beginning. 2017 elején állt föl a rendszer, és rájöttünk, hogy mi a titka a sikernek. Először, hogy legyen egy mobiltelefonokon futtatható alkalmazás, de ilyet ma már lehet írni, megvannak az adatok hozzá. Éppen ezért 2018 szeptembere után most már nem az applikáció a szűk keresztmetszet, sőt, mi is azt csináljuk, hogy több céggel szerződünk, a carsharing mellett a taxi cégeket is bevontuk. Ehhez persze egy bizalomépítés kell, és megfelelő szponzori háttér. A szponzorok között ugye a helyi önkormányzatok is jó, ha jelen vannak, ezt el kell tudni érni. Itt látható az applikációnk, minden hónapban frissítjük. Jelenleg 150 céggel vagyunk leszerződve, ezek között elég nagyokat is látnak, ugye Renault, Carrefour, stb. És sok helyi önkormányzattal is kialakítottuk az együttműködéssel, itt látható jó pár nagyváros neve, amelyekben működünk. azon kellett elgondolkodni a kialakítás előtt, hogy hogyan lehetne harmonizálni a jogalkotást, legalább Franciaországon belül, és az, hogy meg tudtunk jelenni, ezen a piacon és ezeken a város, ezekben a városokban ez nagy áttörés, de ez még csak az első lépés egy hosszú út elején. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációkat. Lenne kérdésem önökhöz, és a képviselőknek adom meg először a szót, Demonti asszony. Köszönöm, elnök asszony érdekesek ezek a startupok. A Kokolishez fordulnék. Ez mindenképpen egy olyan eszköz, amivel a közúton lévő eszközök számát csökkenteni lehet, és így a kibocsátást is lehet csökkenti. Lenne egy kérdésem. Ki az, aki elvégzi a szállítást? Szakmai fuvarozó vállalkozások, tehát olyan cég, akinek már van adószáma, ilyen tevékenységet végez, vagy nem. Mert aztán biztos vannak jó gyakorlatok, de európai szinten többféle jogszabály érvényes ezekre a helyzetekre. Olaszországban például van egy olyan intézkedés, illetve vannak olyan szabályok, amelyek meghatározzák, hogy alkalmi gazdasági tevékenységet milyen határok között lehet végezni, és a határ fölött viszont már a vállalkozásra vonatkozó szabályok érvényesek. Második kérdésem, láttam a pozitív eredményeket, ugye megnyerték a díjat többek között, de hogyan fogadják a versenytársak, főleg a kis fuvarozó vállalkozások és a kis haszongépjárműveket alkalmazó vállalkozások hogyan fogadják ezt az újdonságok? Köszönöm szépen, de Monti asszony. Messner asszony. Menni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az összes előadónak, köszönöm a startupoknak, minden nagyon izgalmasan hangzik. Lafrenc úr, én már most bejelentkeztem önöknél Hamburgban, nagyon érdekel ez a téma, és jóval többet szeretnék megtudni, megtudni az önök startupjáról. Az ECMR-ről kérdeznék, az elektronikus szállítási dokumentumok még nem terjedtek el annyira. Ezt mennyire vonják be a tevékenységükbe, van-e már tapasztalatuk ezzel kapcsolatosan? És a második kérdésem, azt mondta, hogy úgy működnek, mint az Uber. Az Uber úgy működik, hogy akkor lehet beszállni egy gépjárműbe, hogyha valaki már ül benne. Hogyan oldják meg a rendszerük révén azt, hogy üres járatok keletkezzenek? Nagyon érdekesen hangzik ez egyébként. Aztán a kokkolihez intézett kérdésem. Azt mondta, hogy 2020-ban bővítenék ki a tevékenységüket más országokra, ez sajnálatos, mert jövőre kell Belgiumból Németországba költöznöm, akkor ezt máshogy kell ezek szerint még megoldanom. A kérdésem a következő. Nagyon egyszerűen hangzik az, hogy a vállalkozások és az ügyfelek között kapcsolatot teremtenek, és nem is kell külön telefonálgatniuk, e-maileket küldeniük. Minden vállalkozás részt vesz ebben, vagy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ezt nem szeretnénk, mert lehet, hogy akkor a, az ügyfelek könnyebben össze tudják hasonlítani az árakat, és ezt nem szeretnénk. A Mass Globalhoz intézett kérdésem, nagyon jónak tartom az önök startupját is. Önök tulajdonképpen azt csinálják, amiről mi, európai képviselők régóta álmodunk, egyfajta integrált jegy kiadórendszer, ami Hamburgban már létezik egyébként, ott egy app segítségével az ember minden információra szert tesz. Nemrégiben azt mondták nekünk, hogy EU-s szinten ez nem megvalósítható, mert a tagállamok nemzeti vasúti társaságai nem akarnak részt venni ebben. Önöknél ez működik, és hogyan értékezte el? Az utolsó kérdésem pedig a Flexithez szól. Arról beszélt, hogy a helyi önkormányzatokkal is össze együttműködnek. A helyi önkormányzatok sokszor odafigyelnek arra, hogy kevesebb legyen a gépjármű, és többet használják az emberek a tömegközlekedést. A carpooling persze ennek is része lehet. Hogyan zajlik ez? Köszönöm. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Kor úr, nagyon röviden, önél szó. Äh, Szeretettel gratulálok az összes díjazottnak, köszönöm szépen az elmondottakat, Francen úr. Az önök rendszere csak Németországban működik, vagy határokon átívelően is? És hogyha igen, akkor nem kell -e ehhez harmonizálni a közlekedési rendszert, a bérezést, a szabadsághoz fűződő szabályozást és egyebeket. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Karol. Kedves startuposok, egy percet kapnak a válaszra. Azért nem rossz az, persze van, amikor több idő áll rendelkezésre. Carbonex. Az elektronikus szállítmányozási dokumentumok. Az igazság az, hogy a sofőrök lefényképezik őket, és digitálisan tovább küldik. Ez még egyelőre nem működik tehát teljes körön digitálisan egyéb elektronikus dokumentumokra is szükség van, például az alkalmazottak dokumentumainak is elektronikusnak kellene lenniük. Ma egy tergépjármű kabinja inkább egy irodára hasonlít, mint tergépjárműre. Hogyan kerüljük el az üres járatokat? Algoritmusokkal. Hogyha valaki A-ból B-be utazik, akkor tudni kell, hogy B-ből eljut-e tovább C-be, D-be, E-be hogyha az emberek előre jelzik a szükségleteiket, akkor ezeket összeegyeztethetjük egymással, és közlekedési szabályok harmonizációja számunkra minden egyes tagállam, ahol megjelenhetünk, nagy kívások elé állít bennünket, ügyvédeket kell fogadni, örülünk persze, hogy a díjazással tám- pénzügyi támogatás is jár, mert másként startupként európai szinten nem lehetnénk jelen. Köszönöm szépen. Elliot Vanszal, öné az szó egy percben. Köszönöm szépen az első kérdésre reagálva. Azok, akik a kokolit használják, ezek magánszemélyek. Itt ugye a költség megosztása a cél számunkra, és persze igaz, hogy ez egy olyan jogi terület, ahol jelentős problémák merülnek föl jogalkotás szempontjából, próbálunk ebben a témában előrelépni Franciaországban, de szélesebb körben, európai szinten, ahhoz, hogy összes európai országban dolgozhassunk, valóban kedvező jogszabályokra lenne szükség, és közös jogszabályokra mindenki számára. Igen, 2020-ra tervezzük az európai kiterjesztés, bővítést, ehhez befektetésre van szükségünk, embereket kell fölvennünk, ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz pontosan a jogi alapon jogi aspektus szempontjából is nagyon fontos, hogy a startup díj stratégiai támogatást is biztosít számunkra, és ez lehetővé teszi, hogy a bővítést az európai országok tekintetében gyorsabbá tegye. Ugye itt határon átnyúló utakat végzünk pillanatnyilag. Köszönöm szépen. Zsana Polanen, egy perc. Köszönöm szépen a kérdést, kérdéseket. Igen, pontosan ez az igazság kihívásokat jelent számunkra a nagy monopóliumok versenye, az állami vasutak, a egyéb közösségi szállítások, nagy vállalkozások, ők próbálják a monopól helyzetüket kihasználni, és nem nyitják meg az interfészüket a közvetlen felhasználók számára. De vannak jó példák Finnországból. A Finn Közlekedés és Kommunikációs Minisztérium támogatja ezt a lehetőséget, és a közlekedési jogalkotásban most egy úgynevezett közlekedési kód törvényt fognak elfogadni. Ez azt jelenti, hogy az összes közlekedési és fuvarozó szolgáltatónak meg kell nyitnia nem csak az utazási információkat, hanem a fizetésekre való kifizetésekre való információkat is, nem csak számunkra persze, hanem a versenytársaink számára is. Üdvözöljük az összes szolgáltatót, aki partnerséget kíván kialakítani velünk. Számunkra az a fontos, hogy rugalmas szolgáltatást tudjunk biztosítani a fogyasztók számára. Köszönöm szépen. Enis, önnek is egy perce van. A carpooling az a közösségi közlekedés része lehet, mi így gondoljuk, ez a megközelítésünk. Például különösen fontos a városok melletti területeken, olyan gazdasági területeken, amelyek egy kicsit távolabb vannak a város központtól. Például ilyen területeken nagyon sok az együttműködésünk, és már tízszeresére bővült a lakosság száma, aki a szolgáltatást használja. A költségvetés szempontjából pedig ez nagyon fontos, tehát ő nekik jóval olcsóbb ez a megoldás, mint pedig a bejáró autóbuszokat használni például. Ez a mi véleményünk. Nagyon fontos, hogy standardizált jogszabályok legyenek érvényesek Európában. Franciaországban nem mindig van erre lehetőség, ez egy kicsit szürke terület. Fontos, hogy teljes mértékben a hatóságok és a vállalkozások egyetértésével tudjunk működni. Köszönöm szépen a négy résztvevőnek, megtapsoljuk Önöket, a négy startup díjazottunkat, és jó utat kívánok mindenkinek a saját maga kínált eszközökkel. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és most kérem a következő panel résztvevőit, hogy üljenek ide ki. Martin Dorsman, Jean-Louis Jerome és Roberto Abondino a következő panel szakértői. pour ce deuxième panel. Második panel. Digitalizáció a közlekedésben. Martin Dorsmani a szó, ő a főtitkára az Európai Közösségek hajótulajdonosok közössége, ennek a szövetségnek az elnöke, megadom önnek a szót 5 percre. Good morning. Jó reggelt kívánok. Köszönöm, elnök asszony. Rövid öt perces előadásom az EXA véleményét fogja előadni arra, hogy a hajózásban, a, a hajók és a kikötők között a kommunikációt hogyan lehet tovább digitalizálni. Az EXA-ról röviden 21 nemzeti hajó tulajdonos szervezetet egyesítünk, EU és Norvégia szerte, 65-ben jöttünk létre, stb. A digitalizáció nem ön cél, hanem a hajózást támogató eszköz. Mi a célja a digitalizációjának szerintünk? Az, hogy csökkentsük az EU kikötőinek az administratív terheit, csökkentsük a külső kereskedelem és az EU-n belüli belső kereskedelem és szállítás, szállítás költségeit, javítsuk a hajózó társaságaink versenyképességét, a rövidtávú szállítás, hajó vízi szállítás, az SSS költségeit általában, és lerövidítsük a kikötőben töltött időt, a hajók veszteglését gyorsabb handlinggel. Ez egyébként költségtényező is. És így maguknak, a hajózó társaságoknak is a költségei is csökkennének, nem kell kikötő időt fizetniük vagy hát kevesebbet, akár két-három órával, és így akkor a munkahelyen való elégedettség, sőt a biztonság is nőne, hiszen a kapitánynak kevesebb manőverezésre lenne szüksége. A hajózás a logisztikai ágazat egyik fő pillére, a digitalizáció komolyan javíthatja, de nem csak a hajózásnak, hanem általában a logisztikának a költségeit, csökkentheti azokat, sőt a hajózásban megtakarított pénzek más területeken is költségmegtakarítást okozhatnak. Ugye, ha 18 ezer konténer három nap helyett csak két napot áll egy kikötőben, annak milliós költségmegtakarítási vonzata van. És ez egy tipikus nagy kikötőnek a forgalma. Mondjuk ez lenne a cél, az elv, de hogyan lehet ezt megvalósítani? Az adatcserét és az adat újrafelhasználást okosabban kell megszervezni a nemzeti hatóságok között. És itt azért vannak akadályok és kihívások. Például nem eléggé harmonizáltak az adatállományok. Jó lenne, hogyha az EU-n belül legalább harmonizált adatállományokkal lehetne dolgozni. Sajnos még az EU tagállamainak is különböző adatigénye van. A jelentés tételi rendszer sem harmonizált EU szerte, és ez az EU dolga, a tagállamok alulról fölfele ezt nem tudják megvalósítani. Nyíltabb normákra, sztenderdekre, technológia semleges rendszerekre lenne szükség, technológia semleges megoldásokat kell találni, hogy minden felhasználó a saját technológiáját hozzá tudja csatlakoztatni a harmonizált rendszerhez. Az adat cseréhez bizalom is szükséges az operátorok között, de ha nem tudjuk, hogy ki é az adat, mint tulajdon, és konfidencialitási korlátok vannak, akkor Nehéz ezt megteremteni. Yes and no. Irányba haladunk-e? Igen, meg nem is. A kitűzött irányok és az irányelv maga jó, de a végrehajtásban még nagyon nagy akadályok vannak, és nem fogjuk teljesíteni a célokat, hogyha azt látom, hogy az egyes tagállamok most új vámrendszereket akarnak bevezetni 2020-tól, illetve hogy az új jelentés tételi rendelet nem harmonizál továbbra sem eléggé, továbbra is meghagyja, sőt kiteszi nemzeti kompetenciába azokat az adatokat, amelyeket tipikusan meg kéne osztani. A porti fogadó facilitásokra szóló, szóló irányelv harmonizációt irányoz elő, ez jó, viszont nem jó, hogy a digitális jelentéstétel nek továbbra sincs kötelezően harmonizált rendszere. Vagyis a digitalizáció fontos, de nem fog működni, hogyha a szabályozási környezet nem eléggé karcsú és nem eléggé harmonizált. Ha a tagállamok látni fogják, hogy érdemes csatlakozni a harmonizációhoz, akkor fognak is. Egyelőre nincs meg ez a átbillenés a motivációkban. Köszönöm szépen, a Jean-Louis Jerome-nak adok szót, aki a Strasbourg kikötő főigazgatója, és ugyancsak 5 percben fog ugyanerről a kérdésről beszélni. Je vais tout d'abord présenter donc la coopération. Igen, szeretném bemutatni az együttműködést, amit uh, kialakítottunk. Mit is jelent ez a vállalkozásunk? Itt a Rajna bár Wüntebelki területéről van szó, elzászi területéről van szó, és svájci szakaszról, ami ugye nem EU tagállam, egy együttműködési rendszert alakítottunk ki. Itt gyakorlatilag kilenc kikötőt, európai kikötőt kötünk össze. Ez egy példaérdekű együttműködés Ugye, ahogy mondtam, több országot kötünk össze, nagyon sok vállalkozást, összesen 1300 vállalkozást a kikötőkbe, 9 multimodális hub tartozik hozzánk, 50 millió tonna szállított áru mennyisége, a TNT program és a CEF program támogatását tudjuk kihasználni a különféle együttműködések kialakítása területén. Mm, hogyan indultunk? Megalapítottuk azt, hogy eh, kommunikációs technológia eh, szintjén nagyon kevés az integráció és kevés a közös munka. Ez eh, a, viszont torlodást okoz. Franciaországban ez különösen érvényes volt, tehát a 9 terminálnál is, de az utakon is érvényes volt a torlódás. Ez viszont késedelmet, pluszköltséget okoz, ugye el tudják képzelni, hogy amikor egy terminálon csak két óra késéssel érkezik be a hajó, akkor nem túl jól haladnak a dolgok. És mire is volt szükségünk? Decentralizálni kellett az adatcserét, az európai országok és egy Európán kívüli ország, Svájc között. Ott a három ország együttműködése eléggé komplex volt, és ez plusz költséget is jelentett. A rendszer, a közlekedés szervezési rendszer szempontjából fontos ez. Itt látható a táblázaton, hogy mi is, az elvnek, mi is a rendszernek az elve. Egy bizonyos terminálon ugye foglalni kell a idősávot, itt figyelembe kell venni, hogy mennyi, hány konténer tud például foglalni a kikötő, illetve figyelembe kell venni az egyes kikötő közötti útvonal megtételéhez szükséges időt is. Van egy másik projekt is, amit az Európai Unió támogatott, ez egy információ tájékoztatási rendszer. Tehát a foglalkoztatás, vagy a foglalási rendszer az már létezett, de elsősorban telefonon működött. Ugye a kapitány telefonált mondjuk Marseille-be, hogy érkezőben vagyok, vagy innen indulok, és körülbelül két óra múlva érkezem majd Strasbourgba, aztán természetesen amikor már közel volt az érkezéshez, akkor újraegyeztetni kellett az időpontot. Ez egy együttműködő platform, és lehetővé teszi azért, mert valós időben tudjuk követni az egyes hajókat, ezért lehetővé teszi a rendszer az, hogy a az érkezési időt pontosan tudjuk tervezni, illetve a rakodási időt is, határon átnyúló a rendszer, Strasbourgban, ahogy ez működik, úgy működik a másik kilenc vagy a másik nyolc terminálon is. Hagyományos forgalommal is foglalkozunk, például a terminálokkal, de ez utas platformra, sőt a nyaralóhajókra is megoldható ez a rendszer, ennek a rendszernek a kiterjesztése. Nem szabad alul becsülni azt a tényt, hogy itt egy közösséget lehet kialakítani a vállalkozók között, és itt lehet, hogy eltérőek az elvárások, akár kulturálisokból is, de itt vannak állami, félállami, magán szereplők, és ezeknek kell együttműködniük. A megközelítésünk ezért nagyon rugalmas, lehetővé teszi az összes termék meghatározását, és így időt, energiát lehet megtakarítani. Teljesen semleges a rendszer, nagyon nagy elvárás volt ez az egyes szereplők részéről. Miért semleges a rendszer? Mert az adatcsere olyan szereplők között történik, ahol ugye az egyes szereplőknek sokkal nagyobb mennyiségű adat áll rendelkezésére, és adatvédelem az különösen hatékony kell, hogy legyen emiatt. Továbbá más rendszerekkel is interfészt kell kialakítani, és csatlakoznék a előttem szólóhoz, hogy itt az adatok definíciója nagyon fontos, azért, hogy az interfészek megfelelően működhessenek. Minden vállalkozónak szinte eltérő rendszere van, és a digitális infrastruktúra felállítása érdekében teljes interoperabilitásra van szükség az egyes rendszerek között. Köszönöm szépen Zsalui Zsaramor, és most Roberto Albondio úrnak adom át a szót. Ő a New Digital Business igazgatója az Eurostar részéről. Tessék, üdvözlöm Önt. Köszönöm szépen, hogy meghívta a Eurostart. Arra fogok beszélni, hogy a fogyasztókat a digitalizáción keresztül hogyan közelítjük meg új módon sok minden történik ezen a területen, sok makrotrendet említhetünk. A jövőt szoktuk ilyenkor említeni, de gyakorlatilag ezek már ma is rendelkezésre állnak, eltérő, ahogy utaznak az emberek. A digitalizáció mindennek a középpontjában áll ma a közlekedés területén. Ez félelmet okoz sok vállalkozás számára, de szerintem igazából egy hatalmas lehetőség mindannyiunk számára, hiszen a valójában igényelt szolgáltatást tudjuk nyújtani a fogyasztók számára. A vállalkozások számára előnyösek ezek a nagy változások, másképp alakul a kapcsolat a fogyasztókkal. Nemrég valaki megkérdezte, hogy tíz év múlva melyik lesz a legnagyobb vállalkozás, és én azt fogom mondani, hogy Amazon Travel. Azt mondta, ez még nem létezik. De valójában a fogyasztói kapcsolat nagyon fontos, és ennek alapján kell most megközelítenünk a jövőbeni sikert. Fontos, hogy fontosak legyünk a fogyasztók számára. Nézzük meg a vállalkozásokat. Itt a, nálunk alacsonyak a profitok, kevés tökét kell befektetni, hogyha nincs ugye támogatás, a versenyben meg kell, hogy álljuk a helyünket, és nehéz pénzt csinálni minden egyes elszállított utasból. Ezért a digitalizáció nagyon fontos. A fogyasztó tapasztalatát kell javítanunk, monitoroznunk kell a, a teljes út folyamán a fogyasztót, a beszállás helyén is például, tehát javítani kell az ő tapasztalatukat, aztán még jobban meg kell, hogy értsük, hogyha valamilyen probléma merül föl, honnan származik a probléma. A fogyasztói interakcióra fogok most koncentrálni. A mi megközelítésünk az, hogy értéket teremtsünk a fogyasztó számára és a partnereink számára is. Ezt hatékonyan meg tudjuk tenni együttesen. Két fontos pillér van itt, az egyik a fogyasztó, a másik az adat. Adatokat föl kell használnunk a fogyasztó érdekében intelligens módon. A, hiszünk a, fogyaszt, a szolgáltatás tervezésben, a, lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy ez a legjobb termék, amit kínál, de hogyha az, ha nem tudjuk megközelíteni a fogyasztót, akkor hiába áll rendelkezésünkre ilyen fontos szolgáltatás vagy termék. Interaktív folyamatokkal dolgozunk, elindítunk egy terméket, teszteljük, meghallgatjuk a visszacsatolást a fogyasztók részéről, és néha tévedünk. Nagyon fontos ebben a tekintetben a az, hogy a teljes fogyasztói ciklust nyomon tudjuk követni, meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy a folyamat egyes fázisában valójában mi fontos. A közlekedési ipar elsősorban hagyományosan a utazások felkutatására és foglalására koncentrál. Mi egy más megközelítést alkalmazunk. Megnézzük, hogy mire van szükség az embereknek, amikor terveznek egy utat. Mindannyian elmenjünk nyaralni. Sokan gondolják gondolkodnak ugye az Airbnb-n, aztán egyéb szempontok is felmerülnek az utazásnál, a visszatérésre is már gondolunk, tehát így komplexebb ez a kérdés, mint a hagyományos kutatás és keresés és foglalás. Ezért is fontos a ügyfélnek a tapasztalata, A digitalizáció ebben is sokat segít, hogy megértsük, hogy mindez hogy működik. Néhány példát is hoztam, hogyha sikerül ráklikkelnem itt a távirányítóra. A Eurosárnál például egy újfajta utazási kínálatot dolgoztunk ki, hogy közelebb kerüljünk a az ügyfélek igényeihez, aztán a GDPR tiszteletben tartása nagyon fontos. Az adatokat nem arra használjuk föl, hogy folyamatosan zaklassuk a ö, ügyfelet, hanem arra, hogy javítsuk a kínálatunkat. Hogyha két másodperc, vagy kevesebb, mint kés, két másodpercben, hogyha nem releváns egy kínálat, akkor biztos, hogy tovább klikkel a fogyasztó, az ügyfél. Ö, személyre szabott szolgáltatásokat kívánunk kidolgozni. Ahogy mondtam, a ügyfél és az adatok, ez a két legfontosabb pillér, hosszú távú partnerséget kívánunk kidolgozni. Az utolsó diával pedig szeretnék reagálni arra, amit egy kolléga korábban mondott. Mobilitásról beszéltünk, nagy lehetőségekről beszéltünk. A jövőben néhány nagy platform lesz, Google, Amazon és hasonlóak, és egy olyan tehát ilyen tekintetben az intézményeknek nagyon fontos lesz a szerepe, a mobilitás biztos, hogy nagyon fontos lesz a jövőben is, nem úgy fog működni a jövőben, mint jelenleg, és nagyon fontos e tekintetben, hogy nagyon jó kínálatot, nagyon jó szolgáltatást kínáljunk az ügyfeleknek a jövőben. Köszönöm szépen a három prezentációt, nagyon egyetemen fogalmaztak, nagyon részletesen beszámoltak a vállalkozásukról. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e kérdésük a három prezentáció meghallgatását követően. Finn van de Kamp or. Elnök asszony, köszönöm. Szeretnék köszöntet mondani a három vendégnek, és három kérdésem is lenne. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre sajnos. Nincs kérdése, akkor inkább köszöntet mondanék a szakértőknek. Itt végül is csak most kezdjük meg a vitát a digitalizációról. Szeretném megköszönni tényleg a részvételüket, és Remélem, hogy nagyon hamarosan újra tudunk találkozni. Megtapsolhatjuk a vendégeinket. Köszönjük szépen! És sajnos most zárt ülésre kerül sor, úgyhogy aki nem vesz részt a zárt ülésen, a koordinátorok ülésén, kérem, hogy hagyják el a termet. Köszönöm. Ah,